Welcome back, all of you, to uh, uh, the committee and uh, for those of you who didn't take part. earlier. Uh, Üdvözlök mindenkit, uh, aki délelőtt nem vett részt a munkában, annak elmondjuk, hogy nagyon érdekes uh, vitát folytatunk a görög miniszterrel. I'm sure that we will get back to that. Úgyhogy biztos vagyok abban, hogy erre a témára visszatérek még több alkalommal. Most pedig eljött a szavazás ideje, remélem, hogy mindenkinek itt van a szavazókártya, és bedugta. És meg is kezdjük a szavazást a szavazókosta alapján. Az intézményközi egyeztetésekből eredő előzetes megállapodás a téma ugye a munkájuk során átkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatnak érett munkavállalók védelméről. Szavazás megnyitom. And the vote. A szavazást. EPP. A néppárt még tartozik egy szavazással, egy szavazattal. Jó, rendben mondja az elnök, a szavazást lezárom. 42-en szavaztak igennel, nyolcan nemmel. Köszönöm. Taps. We proceed with the draft. Folytatjuk. Elnök asszony, szól a feképviselő, nem halljuk a spanyol fülkét, megy a spanyol képviselő, mert nem csodálom, mert az angolom, angolom neki. Tehát a spanyol nem hallatszik, a spanyol tolmácsolás. Elnök, most már megvan? Hát sajnos vannak kisebb problémák a rendszerrel. System today, when it comes to translation, usually... A technikusok azt mondták, hogy a hiba abban mutatkozik meg általában, hogy néhány másodperces késés van, általában nem kell leállnunk emiatt, remélem, hogy tudjuk kezelni ezt a problémát. Nos, az Európai Unió 2018-as pénzügyére vonatkozó általános költségvetésének eh, A kompromisszumával folytatjuk, mellette ellene tartózkodók elfogadva egyes módosítók írt. Jó, tartózkodók elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük a hetes módosítót. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Elfogadtuk 27 szavazattal. A 8-as kiesik, a 9-es kiesik, a C kompromisszumos módosítóra kerülünk, mellette ellenen tartozatok elfogadtuk. A következő oldalon folytatjuk a 14-es módosítóval mellette, ellene, tartózkodok elfogadtuk, D egyedül kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodok elfogadtuk, az eljedő kompromisszumos módosítóra térjünk rá ugyanezen a napon mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 19, 23-as módosító a 4-es oldalon mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. F kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodók, ellenőriz, te szavazzunk újra, tehát F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A 30-as módosítóra térünk rá. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. G jelű kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Rátérünk a 31-es módosító második részére. 31-es második része mellette ellene tartózkodók elutasítva. 38-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 39-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 42-es mellette ellene még egyszer 42-es mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük elektronikusan a 42-es módosítót. A szavazást lezárjuk. Ez eredmény 29. Igen. 43-as szóbeli módosító van mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy most elértünk a véleménytervezet módosított változatának megszavazásához. A szavazást megnyitom. A szavazást bezárom. Elfogadtuk 41 szavazattal. Köszönöm szépen. Akkor most rátérünk a költségvetési eljárásra és annak szavazólistájára. 5770 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 5771 mellette, ellette tartózkodók elfogadtuk 5772 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 5773 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 5775 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 5776 mellette ellene e, e, elutasítottuk, de ellenőrizzük az 5776-ost géppel. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Eh, úgy látszik, hogy egy szavazattal többet adtak le a szocialista frakció részéről, de mindenképpen utasítottuk ettől függetlenül. Akkor átérünk az 5774-re, ami viszont kiesett, nem esett kivita az elnöki asztalnál. We vote on Elnézést, tehát szavazunk az 5774-ről mellette, mondja az elnök ellene. Tartózkodók elutasítva. De ezt ellenőrző géppel 5774, a szavazást géppel megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk, korrekció, tehát elfogadtuk. 5777 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 5-7-7 8 kiesik, 5-7-7-9 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 5 7 8 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 5-7-8-2 mellette, ellene, tartózkodók, szerintem ellenérzik 5-7-8-2, a szavazást megnyitom, a szavazást lezártam, elutasítottuk. 26 szavazattal. 5, 7, 8, 5 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 5, 7, 8, 6 mellette, ellene, hát nem látom igazán, a szocialisták mintha nem szavaznának az 5, 7, 8, 6-osról. Szerintem ellenőrizzük géppel. 5-7-8-6. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 5-7-8-4-es. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 5-7-8-3 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 5, 7, 8, 9 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 5, 7, 8, 8 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 5, 7, 8, 7 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. A következő eh, Tártalan. 5795 mellette. 5795. 5795 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 5796 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 5794 mellette ellene tartózkodók elutasítva, B kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Őt, 5800 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 5799 mellette, ellene tartózkodók elut- elfogadva, 5801 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 5802 mellette, ellene tartózkodok elutasítva, 5803 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 5804 mellette, ellene tartózkodok elfogadva. 5806 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 5805 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 5807 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 5808 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 5810 mellette, 5810 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 58011, 5811, 5811 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5812 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Ellenőrizzük az 5812-t, 12 a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 58-13 mellette. Elnézést mondja az elnök. Pontosabban ez, erről nem szavazunk. 58-14-es. Vita az elnöki asztalnál. Tehát az 58-13-ról mégiscsak szavazunk mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 58-14 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 58-15. Az 58 14 es már ellenőriz, most ellenőrizzük, 58-14 géppel szavazást megnyitom, a szavazást 58-14 terje van, lezárom. Igen, ezt elfogadtuk. 58-15 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 58-16 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 58-17 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 58-18 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 58-19 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 58-20 mellette ellene tartózkodok. Szerintem elfogadtuk, de mint hogy az előbb is tévedtem, ellenőrizik. 58-20, a szavazást megnyitom, lezárom az 58-20 felszavazást. Nos, elutasítottuk. 58-21 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 58-22 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 58-23 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 58-24 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 58-25 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 58-27 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, a következő kiesik, nem, nem esik ki, kiesik, 58-28 mellette, ellene tartózkodók, ellenőrzik az 58-28-ást, biztos, ami biztos. Szavazást megnyitom, szavazást lezárom. Yeah. Elutasítottuk 28 szavazattal. 58-26 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 58-30-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük. 58.30, a szavazást megnyitom a géppel. 58.30, szavazást megnyitottam géppel, szavazást lezárom. Elutasítottuk. 58.31, 31 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 58, 29 mellette ellene tartózkodók úgy gondolom elfogadtuk, de ellenőrizik az 58-29-et. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom az 58-29 tárgyában. Szerintem elfogadtuk, mondja az elnök. Jaja, elfogadtuk. Ample 5832 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 5833 mellette, ellene tartózkodók ellenőrzik 5833. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk 43 szavazattal. 58-34 mellette ellene tartózkodva elfogadtuk. 58-35 mellette ellene tartózkodva elfogadtuk. 58-36 mellette ellene tartózkodók ellenérzik. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Ez minden, mondja az elnök. possible to move forward the other So You announce it quickly that yeah. you can start. Uh, I just want to inform you... Tájékoztatni szeretnék mindenkit, mondja az elnök, hogy Ferhofstadt úr korábban érkezik, mint ahogy ezt prognosztizáltuk. 15.40-kor fog érkezni tehát 10 perc múlva. Szeretné hamarabb kezdeni az, az egyeztetést, ez nekünk is jobb természetesen. So he will be here in tehát 10 perc múlva érkezik Ferhofstadt úr, addig egy nagyon röveg, rövid szünet, hogyha gondolják, de 10 perc múlva folytatjuk Ferhofstadt úrral. Friends, we start... Kedves barátaim, kicsit korábban kezdünk, mert Felrastat úr megérkezett, ami nagyon jó, úgyhogy folytatjuk az ülésünket. Megadom a szót Felrastat úrnak, és megkezdjük vele az egyeztetést. Meg is adom a Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni a szakbizottság meghívását, és a szakbizottság tagjainak, valamint az elnökasszonynak azt a hozzájárulást, amit az elmúlt hetekben, illetve hónapokban tapasztalhattunk az állásfoglalási indítvány formájában, ugye, ami a parlament részéről elkészült, illetve a polgári jogokkal kapcsolatos kérdésekhez való hozzájárulásukat, amelyekről éppen most tárgyalunk. Ha megengedik, akkor egy rövid bevezetőt tartok, amelynek során négy különböző témát fogok előadni. Először is szeretném elmagyarázni, hogy jelenleg az Európai Parlament milyen szinten vesz részt a folyó tárgyalásokban. Másodszorban elmondanám, hogy ezek a tárgyalások éppen hol tartanak, ez rövid lesz. Aztán pedig arról fogok szólni, hogy a továbbiakban, az elkövetkezendő hetekben, hogy fogunk tovább lépni, hogy ezen a héten a konkrét tárgyalás és fordulók során miről lesz szó, illetve hogy ennek során a parlament szerepe milyen lesz. Tehát a tárgyalások, mint tudják, úgy folynak, hogy ahogy a tanács, úgy a parlament is kijelölt egy bizottságot illetve egy biztost Michel Barnier személyében, az Európai Unió nevében ő folytatja le a tárgyalásokat. Ez azt jelenti, hogy az Európai Tanács kijelölt, illetve megalapított egy Brexit munkacsoportot, mi pedig egy Brexit kormányozó csoportot alakítottunk ki. Ez érdekes megfogalmazás, mert általában az szokott lenni, hogy mi dolgozunk, és ők irányítanak, most pedig fordított az elnevezés legalábbis jelenleg így működik ez. A tanács Brexit munkacsoportja természetesen a 27 tagállam képviselőiből áll össze, míg az irányító csoport a parlamentben az elnökök értekezletének irányítása alatt működik. És azoknak a frakcióknak a képviselői vannak benne, akik támogatták az első Brexitről szóló állásfoglalást, amelyet a nyári szünet előtt fogadott el a plenáris ülés. Tehát így működnek jelenleg a tárgyalások, és az irányító csoport gyakorlatilag hetente találkozik, és állandó kapcsolatot tart Michel Barnier-vel. Michel Barnier természetesen minden héten áttekintést ad nekünk az irányító csoportnak arról, hogy a következő lépések mik lesznek a tárgyalások során, hogy milyen hozzáállást alakít ki, vagy megközelítést alakít ki az Európai Unió. Jövő hétfőn fogok majd vele az irányító csoporttal együtt találkozni, és majd ott az eredményekről beszélünk szintén. Mint ahogy tudják, egy négy hetes ciklusok ciklusról van szó. Az első héten mind a két fél előkészíti a saját álláspontját, a második héten megváltoztatja ezek, ezeket harmadik héten folynak le az aktuális tárgyalások, most ilyen hét van, és a negyedik héten kerül sor a különböző információs találkozókra, tehát Barnier úr, illetve a brit fél ö, ö, tájékoztatja az a partnereit az eredményekről. Tehát, mint mondtam, hivatalosan a tárgyalások harmadik hetébnél vagyunk. Az első forduló júniusban volt, a második július 20-án, a harmadik forduló pedig, mint tudják, ezen, ennek a hétnek a hétfőjén kezdődött el. Az első tárgyalási forduló, tehát arra ment ki, hogy formálisan kezdjük el a tárgyalásokat. A második, a júliusi <clears throat> tárgyalási forduló során bemutatta mind a két fél a saját álláspontját. A most hétfőn kezdődött harmadik forduló az álláspontok tisztázásáról szól, és remélem, hogy nem sokára meg tudunk érkezni a tulajdonképpeni tárgyalások szakaszához, hiszen ez, a, ez, ez, az, ez, az, ez az igazi ö, ö, kihívás. Három csoportot alakítottunk ki, három munkacsoportot. Az egyik a, a polgári jogokkal kapcsol, ka, foglalkozik, és itt a parlament szerepe nagyon fontos. A parlament ö, igyekszik azon, hogy az európai uniós állampolgárok, akik nagy-Britanniában laknak, illetve azok a britek, akik az Európai Unióban laknak, hogy az ő helyzetük minél előbb megoldódjon. A második tárgyaló témakör a pénzügyi megállapodásról szól. Mint tudják, az Európai Unió egy igen részletes dokumentumot készített a pénzügyi kérdésekről. A harmadik munkacsoport más szétválási kérdésekkel foglalkozik. Itt van egy egész hosszú lista különböző specifikus témákról, amelyeket szintén meg kell tárgyalni, mielőtt 2019-ben sor kerül a kilépésre. Az egyik ezek közül az euró, a euratom, illetve a nukleáris biztonság kérdésével foglalkozó témakör, de hét ilyen témakör van egyébként, amelyet ez a harmadik számú munkacsoport kezel. Úgy döntöttünk, hogy több munkacsoport ne legyen, de ennek ellenére van egy közvetlen párbeszéd az európai részről tárgyaló helyettesként működő Oli Robbins részéről egyfelől, illetve az Európai Unió és a, és a brit fél között az, az észak-írországi kérdés, illetve Írország és Észak-Írország helyzetével kapcsolatos kérdésekről. Úgyhogy ezek azok a hivatalos munkacsoportok, amelyek megalapultak a polgárok helyzetéről, a pénzügyi helyzetről, az egyéb kérdésekről, illetve az Írország, Észak-Írország között húzódó határ kérdéséről ezek a legfontosabb központi kérdések, amelyek körül a munkacsoportok eh, kialakultak. Ez az a eh, forma, ez az a táblázat, amelyen belül megszerveztük a tárgyalásokat. És még egyszer emlékeztetnék arra, hogy most folyik a harmadik forduló, a negyedik fordulót szeptember végére terveztük, és aztán majd lesz egy következő forduló októberben is. Most hadd foglalkozzak a tárgyalások tartalmával, legalábbis ahogy eddig lefolytak. Én úgy gondolom, hogy itt nyitott ajtókat döngettünk, mégpedig azért, mert általában véve eléggé lassan haladnak a dolgok. Ennek természetesen elsősorban az az oka, hogy mind a két fél el kell, hogy készítse az álláspontját és az ezzel kapcsolatos dokumentumot minden egyes témával kapcsolatban, mielőtt tovább tudunk haladni. Úgyhogy ha csak az egyik tárgyalós, tárgyaló fél tesz valamit az asztalra, és arra a másik fél nem reagál, akkor úgy elég nehéz tárgyalni. Egyébként mindenképpen, egy dolog mindenképpen világos, az, hogy mindkét fél azon a véleményem van, hogy a megegyezés nélküli végeredmény semmiképpen nem lenne kedvező egyik fél számára sem, tehát ezt, erről már senki nem beszél. Ugye ö, emlékeznek arról, hogy volt egy ilyen narratíva legalábbis Nagy-Britanniában, hogy a, a megegyezés hiánya még jobb lenne, mint egy rossz megállapodás, erről már nincsen szó. Aztán még egy változás van, ami szerintem fontos mégpedig az, hogy az Egyesült Királyság sokkal jobban megérti, hogy miért van szükség egy átmeneti rendszerre. A parlament ezt az első naptól kezdve így gondolta, az állásfoglalásban is benne van ez, hiszen úgy gondoltuk, hogy lehetetlenség az, hogy 14-15 hónap alatt kitárgyaljunk egy kilépési megállapodást, ami azt jelenti, hogy ott a polgárok jogai, az a pénzügyek, az ír határ és mindenféle más témában megállapodás születik, és ezen felül még egy részletes megállapodás születhessen a jövőben együttműködésről. Tehát a jövőbeni kapcsolat, kapcsolatról részleteiben, mint 14 hónap alatt egyszerűen képtelenség megállapodni, és ezt már kezdettől fogva így gondoltuk, és ezért van az, hogy az, az önök által, vagy mi, általuk, mi általunk elfogadott állásfoglalásban is van egy időben korlátozott átmeneti időszakról szóló passzus. Három évben határoztuk meg ezt az átmeneti időszakot. E, egyre inkább felismerik a britek is azt, hogy erre szükség lesz. Az, hogy ennek az átmeneti időszaknak konkrétan hogy kell kinézni, azt majd később kell megtárgyalnunk de minél hosszabb, minél több időt veszítünk az elkövetkezendő hónapokban, annál világosabbá válik az, hogy az átmeneti időszak csak a jelenlegi helyzethez hasonló jelleget ölthet, tehát az átmeneti időszakban meg kell őriznünk a státuszkót. Néhány hét vagy hónap alatt nem lehet új rendszerre átállni. Tehát először is a megállapodás jobb, mintha nem születik megállapodás, ez mindenképpen világos most már, és az is világos, hogy szükséges lesz egy átmeneti időszakra, amely alatt az Egyesült Királyság és az EU közötti partnerség részleteit ki, fog, ki fogjuk tudni dolgozni. Ennek az igénye egyre inkább világos lesz mind a két fél számára. És talán azt is észrevették, hogy az elmúlt két hétben az Egyesült Királyság egy sor olyan dokumentumot adott ki, néhány álláspont van, ezek között néhány partnerségről szóló dokumentum, igazából hét ilyen dokumentumot adtak ki, amelyek főként az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeni partnerségről szólnak. Úgyhogy ezekkel kapcsolatban én most nem fogok megjegyzéseket tenni, mégpedig azért nem, mert az a véleményünk, hogy először is megfelelő előrelépést kell látnunk a kilépési megállapodás ügyében, mielőtt a jövőbeni partnerségről elkezdhetnénk tárgyalni. Úgy gondoljuk, hogy jelenleg még nem látjuk ezt a megfelelő mértékű előrelépést, e, és a kilépési megállapodás három lényeges elemével kapcsolatban ugye most kezdődik, most folynak még a tárgyalások, még nem lehet ilyen helyzetben a jövőbeni partnerségtől, partnerségről tárgyalni. Ezt a parlament ki is fejezte nagyon világosan, hogy a kilépési megállapodás kitárgyalása és megfogalmazása feltétele annak, hogy a jövőbeni kapcsolatokról is tárgyalni kezdhessünk. De ennek ellenére azt látjuk, hogy az Egyesült Királyság már is több dokumentumot kiadott a jövőbeni kapcsolatról, például arról, hogy az Európai Bíróságnak nem lesz ellenőrzési joga, felettük, hogy a kereskedelmi kompetenciákat teljes mértékben maguknak tartják meg, és hogy az Európai Unió felé, illetve az Európai Uniós költségvetésbe folyó befizetéseket leállítják. A polgárok jogaival kapcsolatos tárgyalásban az önök szakbizottsága aktívan részt vesz, és ezért a, a határokon átnyúló munkavégzés, a biztosítási rendszer és a munkavállalók kiküldetéséről szóló témák azok, amelyeket részletesebben meg fogok tekinteni. De először hadd hagy, adjak áttekintést, egy általánosabb áttekintést arról, hogy mit tett a két fél eddig le az asztalra nyilvánosan. Ugye mind a két fél nyilvánosan megjelenített egy sor dokumentumot, és mi egyébként készítettünk egy összehasonlító táblázatot is, ebben a táblázatban a zöld sávok jelentik azt, amiben már megegyeztünk, a piros azt, ami ellentmondásos még, a sárga pedig az, ami további tisztázás igényel. Hát látjuk, hogy még egy sor kérdésben ellentmondások vannak. A családegyesítés teljes témája például a kilépés után még egy ilyen kérdés. Aztán azok a kor, korlátozások, illetve további terhek, amelyek az adminisztratív eljárással kapcsolatosak, aztán a társadalom biztosítási hozzájárulások elismerése, illetve annak hiánya is ilyen téma. Aztán a határmenti területeken dolgozók, kérdése is ilyen, illetve a szavazati jog, a szakmai képzések elismerése és egyéb jogok. A egyéb gazdasági jogok. Egyébként ez az utóbbi téma, ez sárga, úgyhogy ez egy olyan téma, amely további tisztázást kíván. A parlament azt azzal próbálkozik most az elnökök értekezlete és az irányító csoport közös erőfeszítése arra megy, hogy mind a két fél adjon ki végre következtetéseket a polgárok jogaival kapcsolatban, hiszen azt nem tudjuk elképzelni, hogy ez a bizonytalan helyzet, amelyben most a polgárok vannak, még több mint egy évig folytatódjon leveleket kapok százával, ezrével olyan emberektől, akik a parlamenttel próbálnak kapcsolatba lépni, és panaszkodnak arról, hogy fogalmuk sincs, hogy milyen a státuszuk. Konkrét példát mondanak, ez a, és ez a problémájuk, és kérdeznek minket, hogy most mit tegyenek ebben a helyzetben. És ez nem csak a Nagy-Britanniában élő európai állampolgárokra vonatkozik, hanem az Európai Unió tagállamaiban élő britekre is. A legszörnyűbb példája ennek például egy brit belügyminisztérium által küldött levél, ami azt tartalmazta, hogy hogy, hogy, hogy százával akarják elhagyni az Európai Uniós állampolgárok Nagy-Britanniát, de Európában is vannak olyan tagállamok, ahol már úgy látják, hogy a ö, britek igene, idegenek, idegenekké válnak, a britek pedig Európai Uniós állampolgárokat kezdenek egyre inkább idegenekként kezelni, már pedig ez az Európai Uniós törvények ellen hat, hiszen még egyedül mindannyian Európai Uniós állampolgárok vagyunk, és minden országban egyenlő módon kell kezelni minden állampolgárt. Ez felel meg az Európai Uniós jogszabályoknak. Úgyhogy most azt tapasztaljuk, hogy egyre több olyan administratív gyakorlat születik, amely megnehezíti az Európai Uniós állampolgárok számára a szükséges dokumentumok beszerzését Nagy-Britanniában, és ez fordítva is igaz. A britek is panaszkodnak arra, hogy a kontinensen megnehezedik a helyzetük. Tehát a parlament nem azt mondja, hogy mi csak az egyik oldalt védjük meg, nem. Minden polgár érdekét meg kell, hogy védjük, meg fogjuk védeni, attól függetlenül, hogy Európában, tehát a kontinensen élő brit állampolgárokról van szó, vagy Nagy-Britanniában élő Európai Uniós állampolgárokról. Hogy ezen a héten mi fog történni? Ezen a héten Három fő témáról fognak, illetve téma körül fognak forogni a tárgyalások. Az egyik tehát a polgárok jogai, amely közvetlenül az önök szakbizottságának hatáskörébe tartozik. A társadalombiztosítás koordináció lesz az egyik fontos téma, illetve az, az összevont jogok kérdése felhalmozott jogok kérdése, hogy ezek másképp nézzenek -e ki majd a kilépés után, vagy hogy meg lehet-e tartani a felhalmozott jogokat a kilépés után is. Aztán határmentén dolgozók kérdése. Ez azért érdekes, mert a brit álláspontban nem említik meg ezeknek a munkás, munkavállalóknak a kérdését. A harmadik elem pedig, amelyet ezen a héten fognak tárgyalni, az a szakmai képesítések kölcsönös elismerése lesz a jövőben. Az eheti tárgyalási fordulók szólni fognak ezen kívül a pénzügyi megállapodásról is. Ennek, ezen belül mi azt várjuk el a brit féltől, hogy végre adjanak egyfajta választ arra a dokumentumra, amelyet Bárnyi úr ezzel kapcsolatban kidolgozott, illetve hogy tárgyaljunk a jogalapról. Én úgy gondolom, hogy egyértelmű, hogyha egy sor jogi kötelezettség létezik, akkor ezek nyomán vannak pénzügyi kötelezettségek is, és ezeket mindenképpen figyelembe kell venni. A harmadik téma pedig Írország kérdése, ahol tehát, amiről tehát a, az Írország és az Észak-Írország között húzódó határ lesz a téma. És ahogy önök is tudják, az Egyesült Királyság kiadott egy anyagot, hivatalos anyagot arról, hogy ők milyennek látják a határ jövőjét, és hogyan képzelik el Észak-Írország és Írország együttműködését a kilépés után az Európai Unió részese volt egy sor szakpolitikának Észak-Írországban. Nem számítunk áttörésekre ezekben az ügyekben, lassú eredményekre, előrelépésekre, apró lépésekre számítunk. A polgárok jogai, a pénzügyi számla, illetve Írország kérdésében. Ami most a parlament munkája és szerepe az az, és a szándékom a Brexit munkacsoporttal együtt, és remélhetőleg az elnökök értekezletével együtt is a jövő héten a szándékunk tehát az, hogy a plenáris ülésen, a parlamenti ülésen jövő héten elkészítsünk egy állásfoglási javaslatot a, az állampolgárok jogairól, fontos, hogy a parlament egy korábbi állásfoglalására építve elmondja azt, hogy mi az, amit elfogadhatónak tart, és mi az, amit nem tart elfogadhatónak a brit javaslatokból. Ahogy önök is tudják, a brit javaslat gyakorlatilag egy letelepedett státuszról szól az európai polgárok számára, és egyéni kérelem szükséges minden egyes személy részéről ahhoz, hogy ezt a letelepedett státuszt megkapja. Hivatalosan azt mondták, hogy ez problémamentes lesz. Az Európai Parlament és az Európai Unió álláspontja ezzel szemben az, hogy miért ne folytathatnánk a jelenlegi helyzetet, tehát mi garantáljuk az Európai Unióban élő britek jelenlegi jogait, és ezért cserébe ugyanezeket a jogokat élvezik az EU polgárok az Egyesült Királyságban. Miért van szükség egy új státusz létrehozására, amely a jövőbeni eh, brit eh, bevándorlási rendszer egyik eleme lesz. E, aztán van probléma még a e, felügyelettel, illetve az ellenőrzéssel is. E, nyilván az EU polgárokra vonatkozó szabályok felülvizsgálata az EU bíróságra kell, hogy tartozzon nyilván senki nem vonja kétségbe a brit bíróságok alkalmasságát, nem erről van szó. Tehát ez is egy kérdés. Szerintem, és ez a szándékom, helyén való lenne október 3-án foglalkozni ezen, ezzel a plenárison. A keddi napon ez az októberi első plenáris Strasbourgban, és ott az állásfoglalásával a parlament kinyilváníthatná, hogy több havi vita és tárgyalás után mit tartunk eh, elfogadhatónak, illetve mit tartunk elfogadhatatlanak. Jobb ugyanis most kimondani, mint majd 2019-ben. ki kell mondani, hogy mi az, amit lehetségesnek tartunk, és mi az, amit nem tartunk lehetségesnek. A cél ugyanaz marad, nevezetesen megvédeni a polgárok jogait. Azt gondolom, hogy az európai demokrácia és a demokrácia célja az az, hogy ne csökkentse a polgárok jog, jogi védettségének szintjét, hanem legalábbis megvédje a jelenlegi jogokat, jogi védettséget. És itt most nem csak az EU polgárokról van szó, hanem valójában a brit polgárokról is, ugyanis mi nem teszünk különbséget meg kell védeni ugyanis azokat a brit állampolgárságú európai polgárokat, akik az európai kontinensen élnek. Szerintem ez tehát a lényege annak az állásfoglalásnak, amiről itt most beszélünk, de nyilván a részletek majd később jönnek. Úgy gondolom, hogy az állásfoglalásban szintén szükséges lesz kitérni az ír-északír határa is, mert nem tudom elképzelni azt, hogy a parlament ne reagáljon arra a nagyon részletes anyagra, amit a britek letettek az asztalra, arról, hogy hogyan képzelik el a határ igazgatását Írország és Észak-Írország között, miközben mi azt mondtuk a korábbi állásfoglalásban, hogy nekünk nem kell ez a határ, nem akarjuk keményé tenni ezt a határt, ne legyen hard border. És ezt már egy korábbi állásfoglalásban kimondtuk. Ez az állásfoglalás eszköze lehet annak is, hogy véleményt nyilvánítunk az egész folyamat lényegéről, illetve arról, hogy úgy gondoljuk, hogy van-e elég előrelépés, vagy nincs. Egyelőre nagyon lassan haladnak a dolgok amennyiben ez a tempó marad, akkor nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy októberben, hogy jól haladnak a dolgok. Októberben az európai csúcs is foglalkozik, tanács is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Tehát a polgárok jogai, a határkérdés, illetve úgy általában véve a tárgyalások előre haladása a parlament számára szükségesé teszi, hogy ezt értékelje októberben, és ne várja meg az év végét. Én személy szerint azt remélem, hogy azok a frakciók, amelyek részt vesznek a Brexit munkacsoportban, eh, részt fognak venni a, eh, a az állásfoglalás megszervezésében, és azt is reméljük, hogy a munkacsoportba eh, további frakciók, további csoportok be tudnak lépni. Eh, nem volt rövid az összefoglalóm, talán nem is volt túlzottan hosszú, ennyit tudtam, tudok most mondani, és természetesen állok az önök rendelkezésére későbbi időpontban is, akkor, amikor már többet tudunk. Köszönöm ezt a bevezetőt, és hát valóban nem volt rövid, de nagyon értékes volt, és egy jó bevezető volt azok számára, akik a teremben esetleg nem követték részleteiben a tárgyalásokat, illetve az azok, azzal kapcsolatos vitákat. Itt most lehetőségünk nyílt arra, hogy jobban átlássuk a dolgokat, és akár kérdéseket fogalmazzunk meg. Most a koordinátoroknak adom meg a szót és ezt követően kaphatnak szót. A többiek is, Thomas Mann és Klune képviselők kértek szót, van lehetőség tehát arra, hogy ők is szót kapjanak, sőt a többiek is jelentkezhetnek, ha van még valaki, aki beszélni akar, megpróbálunk a lehetőleg hatékonyabban gazdálkodni. Az idővel Ferhofstadt úr ugyanis nem tud itt maradni velünk egész este, Eh, örülünk, hogy itt van persze, és örülünk, hogy ennyire aktív. Az LPP e koordinátora David Kaza, Tessék venni a szó. Köszönöm, elnök asszony, és köszönjük Ferhofstadt úrnak is, hogy eljött ide, és eh, elmondta nekünk, hogy hol tartanak ezek a tárgyalások. Nem tudom, hogy ön szerint van-e elég haladás a polgárok jogaival kapcsolatban. Engem különösen egy csoport érdekel, és annak, és az, hogy hogy lehet megőrizni a már az Egyesült Királyságban élő polgárok szerzett jogait. Mit fogunk tenni annak érdekében, hogy ezek az emberek továbbra is hozzáférjenek az oktatáshoz, illetve az egészségügyi ellátáshoz. Ezekben a kérdésekben van-e már annyi előrelépés, hogy tudjunk válaszolni a kérdésre? Ezek a jogok most zöldnek, sárgának vagy pirosnak vannak színezve, kiszínezve abban a híres táblázatban, amiben az elő, amiről az előbb szó volt. Most a szocialisták nevében Sergio Gutierrez Prieto következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Ferrostart úrnak is az előadását, és hogy segíti ezt a szakbizottságot a munkájában. Úgy gondolom, hogy ezen túlmenően alapvető fontosságú, hogy koordináljunk, egyeztessünk ezekben a kérdésekben, hiszen ez egy igazi csatatér lesz kétségtelen, hogy a brit kormány nyilván gyöngült a legutóbbi szavazások, választások óta, pozíciójában egyetlen aspirációja, egyetlen célja az az, hogy a függetlenséget garantálja az Egyesült Királyságnak, miközben mi szeretnénk az Egyesült Európa polgárainak a jogainak az épségét is biztosítani, ideértve a brit EU polgárokat is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy képesnek lennünk arra, hogy garantáljuk, hogy a polgárok joga kéz a kézben érvényesüljön a belső piaccal kapcsolatos elképzeléseinkkel. Jó hír az tulajdonképpen, hogy a parlamenti képviselők szempontjából beszélünk le arról, hogy miért is kell a szociális jogokról, azok a jogokról beszélnünk, amelyek az Európai Uniós polgársággal komolyan összefüggőnek. Nos, úgy gondolom, hogy a megközelítés az kiváló, és megfelelően szembeszegül azzal az eltévet brit törekvéssel, amelyet a brit tárgyalási megbízottak képviselnek. Ezért úgy gondolom, hogy ki kell tartanunk az Európai Uniós polgárok jogai szempontjából kell tárgyalnunk. Eh, ha ez megvalósul, akkor egy intelligens, okos eh, eh, és igazságos Brexitet tudunk megvalósítani. Fontos, hogy a gazdaság szempontjából mind a két fél nyerjen a Brexittel. Természetesen az azonban nem lenne igazságos, hogyha nem érvényesülne a szociális jogok és az egyéb előnyök szempontjából szimmetrikusan az EU-s és az Egyesült Királysági Polgárok valamennyi joga. Az Európai Unió jelenlegi polgárai és jövőbeni polgárainak a jogai ö, ö, ugyan változnak ebben az összefüggésben, de a kilépéssel vonatkozó megalapodás, illetve az átmeneti időszakban is folyamatosan szemlélőt kell tartanunk a társadalmi jogoknak az érvényesülését folyamatosan erre kell figyelnünk annak érdekében, hogy a Brexit igazságos formában tudjon megvalósulni, hiszen több millió olyan polgár érintett, akinek a jövője konkrétan ezen a kockán forog. Azt hiszem, hogy hiba az Egyesült Királyság stratégiája ebben a szempontból, hiszen már látható, hogy vannak az Egyesült Királyságból lassan-lassan kivándorló csoportok, és ebben az értelemben úgy gondolom, hogy a kilépés időpontja is egy fontos kérdés, hiszen azt szeretnék a brit hatóságok, hogy legyen egy bizonyos cut-off dátum, E, mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy az 50-es cikk értelmében e, bármilyen e, eredményekkel jár a tárgyalás, az akkor érvényesüljön, amikor hatályba lép a megállapodás. Máskülönben, hogyha lesz egy külön cut-off date, meg egy külön Brexit dátum, akkor a kettő között egy szürke zóna jön létre, Ismerjük a brit szociális rendszert, ahol gyakorlatilag nincsen, nincsenek törvénykönyvek, hanem gyakorlatilag esetjog van. Az Európai Unióra marad az EU-s polgárok jövének törvényi szintű megvédése, garantálása. Úgy gondolom, hogy nem, ha például valakinek két-három év Egyesült Királyságban tartózkodás után keletkeznek bizonyos jogai, akkor nem szabad megengednünk azt, hogy, hogy, hogy ennek alapján eltérő szintű jogokat élveznek a polgárok. Köszönöm szépen. Köszönöm, akkor megadnám a szót McIntyre asszonynak az ECR részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm Ferhostat úrnak ezt a nagyon tömör, de alapos összefoglalóját, és nagyon pozitív megközelítést. Nagyon sok, akik kommentálják az ügyeket, azt állítják, hogy a Brexit egyik következménye az lesz, hogy a dolgozók jogai szempontjából egyre gyöngülnek ezek a jogok, és megindul a, a verseny az alacsony szintű jogérvényesítés felé úgy gondolom, hogy ilyen pillanatban az első Királyságban az egészségügyi és a biztonsági eh, eh, rendelkezése gyakran szigorúbbak, mint az EU-sok. És eh, úgy gondolom, hogy önök is egyetértnek velünk, hogy a múltbéli tapasztalatok azt mutatják, hogy az Egyesült Királyság a továbbiakban is elkötelezi magát a tisztességes és méltányos foglalkoztatás mellett. Néhány példát mondanék csak, ahogy az Egyesült Királyság már most is a meglévő EU-s normák fölött teljesít például Például a e, közös e, e, szülési szabadság, tehát a az apa és az anya szülési szabadsága, gyereknevelési szabadsága, és ezzel kapcsolatos szabályok sokkal magasabb szintűek, mint amit az Egyesült Európában sikerült elérni. Az Egyesült Királyságban sokkal több, magasabb a nők alkalmazásban lévő nők aránya, úgy 71 százalék, az Európai Unióban ez csak 64 százalék ami a fizetéseket illeti, az első királyságban a 60%-os szintet sikerül elérni 2020-ig, ennek részeként meghatározták a nemzeti minimumbért. Egy másik terület, amit említeni kell, az az, hogy az Egyesült Királyság régóta az egyik legjobban teljesítő tagállam a munkahelyi balesetek szempontjából. Nálunk az egyik legalacsonyabb eh, a halálos munkaélet esetek aránya. Eh, a Máta eredménye jobban nál az miénknél, eh, mindenki más mögöttünk sorakozik. De említhetném a betegszabadságra vonatkozó szabályokat is. Nagyon kevesen számolnak vele arról a brit dolgozók körében, hogy a munkahelyük az egészségüket veszélyezteti. Tehát az első Királyság nagyon sok szempontból már meghaladta azt a szintet, amit az Európai Unió még csak most szeretne elérni. Senki sem fogja a Brexitet arra kihasználni, hogy erodálódjanak az európai, hogy az Egyesült Királyságban dolgozók jogai, és remélem, hogy ezt ennek is megértik és visszaigazolják. Elnök, köszönöm szépen. Megadom a szót Kádár Sampon úrnak az Aldi részéről. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm Guy ezt a, az ismertetést. Az ALDE frakció részéről nem fogom elismételni mindazt, amivel egyetértek. A problémák felsorolásáról van itt szó, ami pedig eh, a munkavállalók jogait illeti, hát erről még beszéljünk majd egy kicsit. Eh, nos, eh, az ALDE Eh, az természetesen támogatja azokat az anyagokat, amelyeket a parlament, illetve a, az EMPLA szakbizottság kiadtak, és ezt meg akarjuk védeni, ezeket az anyagokat, ezeket az állásfoglalásokat. Eh, egy éve nem sikerült egyetlen egy veszőt sem elérni. Eh, itt valójában egy zsarolás kezdődik, amelyből többen azt remélik, hogy egyfajta örökös purgatórium lesz, és azt szeretnék, hogyha a polgárok innák meg ennek a zsarolásnak a levét. Én azt követelem a tárgyaló felektől, hogy ezt ne tegyék meg, sőt ennél messzebb is megyek. Én azt mondom, óvatlanság lenne hogyha nem csinálnánk B vagy C tervet, a jogok védelme, illetve az életminőség védelme fontos. Nekünk fel kell készelnünk arra, hogy eh, ha nincs megállapodás, vagy hogyha folyamatos, eh, eh, folyamatos zsarolás következik be. Ami pedig a foglalkoztatás és szociális kérdéseket illeti, én ezt már elmagyaráztam, és mond, beszéltek erről Keza úr is, illetve Gutierrez úr is E, itt alapvető dolgokkal kell foglalkozni. Ezek, ezek alapvető dolgok, e, a szociális jogok, az Erasmus, az oktatás, e, és ott is meg kell védeni, ugye, a, a folytatás lehetőségét, a, a jogokat, azoknak a jogait, akik észszerű várakozásokat fogalmazhatnak meg azzal kapcsolatban, hogy, hogy ezek a jogaik megmaradjanak. És akkor most lehet beszélni a következményeiről ennek a melléfogásnak nevezzük így, ami a, a Brexit. De igazándiból, mivel semmi megállapodás nem történt, nagyon nehéz a konkrétumokról beszélni, eh, a jelenlegi problémákra kell a figyelmünket fordítani, Eh, ezek a kérdések, ezek az emberek azt kérdezik, hogy mi lesz velem, akik ott élnek most Nagy-Britanniában eh, európai polgárokként. Eh, persze lehet majd beszélni a későbbi kapcsolatokról, a határokról, stb., de ez fontosabb, és adott esetben a polgárok jogainak védelmében akár egyoldalú döntésekre is szükség lehet Európa részéről. Ez gyakorlatilag az európai demokrácia hitelessége, amit kockán forog. Végezetül Európa eh, és a polgárok büszkén kell, hogy ebből kijöjjenek, eh, és eh, tudni kell, hogy miről szól ez az egész projekt. Én személyes szinten nem szeretem azt, hogy elkezdik értelmezgetni, hogy mi az, hogy állampolgári jog. Nos, kötelességekről van szó, és előnyökről, amik a polgárságból fakadnak. Nem lehet itt köztes megoldásokat találni, nincs langyos megoldás. A polgárok jogait kell elsősorban megvédeni, beleértve a brit polgárokét egyébként. Európa legyen nagyvonalú, szolidáris, de a szerzett jogok garantálása, garantáltatása a legelső. Köszönöm mindenkinek, hogy meghallgattak. Thank you very much. I'll give the floor. Köszönöm szépen. Akkor Martin Andersonnak adnám meg a szót a GUE frakció nevében. Köszönöm szépen. Köszönet Gének is a bevezetőért, és nyilván újra hallottuk, Japánban nyilatkoztak a britek arról, hogy eh, a eh, mindenképpen eh, távozni fognak, akárhogy is alakulnak a tárgyalások. Ez persze nem újdonság. Augusztus 16-án is elhangzott a nyilatkozat, a Good Friday megállapodás fenntartása mellett kötözte magát a felszólaló, említette, hogy fontos, hogy Írország számára, hogy az úgynevezett kemény határ ne valósuljon meg, illetve hát itt vagyunk mi is, akiknek ír útlevele van, fontos, hogy az EU-s jogokat továbbra is évezni tudjuk ebből a szempontból, amikor az, állampolgárok, az Európai Uniós polgárok jogait eh, vizsgáljuk, akkor figyelembe kell vennünk, hogy mit is mondanak a tárgyalók. Eh, ennek a nagy része csak ö, eh, ö, szép szavak sora, igazán ebből a szándék nincs mögötte. Gyakorlatilag azt mondják, hogy ha nem engedik meg nekünk, hogy hozzáférjünk tag nélkül, a tagság nélkül a Vámunióhoz, akkor lényegében eh, a Good Friday megalapodás mindenképpen eh, el fog bukni, és kemény határ lesz eh, észak irország és Írország között, és ez bizony az Európai Unió bűne lesz. Úgy gondolom, hogy nagyon sokan úgy beszélnek a Brexitről, mint, mint, mint ami egy szédült elképzelés. Nos, úgy gondolom, hogy ez katasztrófa, hogyha az Észak-Írország és Írország közötti béketárgyalásokra gondolunk vissza, és ezeknek az eredményeit kockáztatjuk, akkor a legsúlyosabb felelőtlenség ezzel játszani. 1,8 e, e, millió polgár azért rendelkezhet ír útlevéllel, mert a, Good Friday megállapodás érdemében erre sor kerülhetett. Nyilvánvalóan nem minden németnek van német polgára, mégis Európai Uniós polgárnak tekintjük őket, így hogy nekünk is vannak, ugye, ír útlevél birtokosaink, akik éjszakon élnek, a 9 cikkről beszélnek, a 10-es cikkről, a szavazási jogon, szavazati jogról, és így tovább. Nagyon sok szép szó elhangzik, és sokan szívesen hallgatják ezeket a szavakat, de ne felejtsük el azt, hogy a Good Friday megalapodás egy nemzetközi megalapodás, Írország népe nagyon nagy mértékben függ az Európai Uniótól, az Európai Uniónak be kell teljesíteni azt a kötelezettségét, hogy nemzetközi megállapodásokat nem sérti meg, és a Good Friday megállapodás bizony egy nemzetközi megállapodás pontosan ide tartozik. Bármilyen nehézségekkel jár is ez ebben a pillanatban. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak mindenképpen komolyan fel kell lépni az, a brit kormányjal szemben, mert egyelőre semmit nem tettek a britek, mint megpróbálták kihasználni azt a nehéz helyzetet, be Írország keveredik emiatt a Brexit miatt. Fontos, hogy ne a Brexit támogatók elképzelései érvényesüljenek az Európai Unió ennek a megállapodásnak az egyik alapvető garantúra, támogatója. Nagyon szépen köszönöm önnek azt a munkát, amelyet e, ezen a területen folytat, de fontos, hogy az Európai Uniónak e, e, teljesítenie kell a lekezettségét, hogy a Good Friday megállapodás minden vonalkozásában betartatja. Köszönöm zöldek részéről. Köszönöm, nagyon érdekes eh, bevezető volt ez, és szeretnék megköszönni, de még mindig, még mindig nagyon őszintén kell fogalmazni, de egyszerűen nem értem, hogy mi történik itt. Még mindig nagyon eh, zavaros ez az egész számomra, és úgy érzem, hogy mintha most kezdenénk csak eh, tisztázni olyan dolgokat, amelyek előttem még egy teljesen homályban vannak. Bíztam abban, hogy egy kicsit több kicsit tényszerűbb bevezetőt hallhatok konkrétumokkal. Örülök annak, hogy elhangzott, hogy a, bármilyen megállapodás jobb, mint a, az, ha nincs megállapodás, és talán a, britek is így látják. De ha még most is egy a van itt, akkor, akkor fölmerül a kérdés, hogy egyáltalán milyen előkészletek folynak, hogyha nincs is megállapodás. Nagyon, nagyon zavaros ez a helyzet és úgy gondolom, hogy még itt leszek a parlamentben képviselőként, amikor a péntek újra EU-s tagságért folyamodnak, ez remény, ha meg utoljára. De egy konkrétumot is szeretnék mondani. Említett, hogy milyen sok levelet kap a brit polgároktól, és a nem brit EU-s polgároktól is a jogaikkal és az aggájaikkal kapcsolatban. Úgy gondolom, megérdemlik független a megállapodás tartalmától azt, hogy az aggájaikat külön tárgyaljuk meg a többi kérdéstől, hogy ne váljon a polgárok egyetlen joga sem e, tárgyalási zsetonná a tárgyalások e, e, folyamán ne lehessen ezekkel kockázni. Lenne egy konkrétabb kérdés is Jean Lambert kollégám részéről is, az egyik az önfoglalkoztatók, egyéni vállalkozók és vállalkozás, vállalkozók helyzete az átmeneti időszakban. Az a kérdésem, hogy jelen pillanatban eh, hogy áll ez a Brexit megállapodás fényében. Másrészt pedig a kihelyezett munka, munkavállalók ügyében ugye eh, most beszélünk ennek a eh, megújításáról, a szolgáltatások szabadságán alapul, ugyanakkor nagyon is összefügg ez a munkavállalók és a polgárok jogaival. Érdekelne, hogy ezt hogyan érinti a Brexit ügy. Az utolsó kérdésem pedig az, nagyon gyakran mondják, hogy az összes kormány, mind a 27 eh, tagállam kormánya egységesen eh, eh, kiáll a Brexit-tel kapcsolatos tárgyalások bizonyos jellegű vitele mellett. Szeretném, hogy kicsit plegykálna nekünk, és elmondaná, hogy tényleg ilyen egységet lát az Európai Uniós tagállamok vezetői között. Elnök, köszönöm, megadnám a szót Raymond Finci úrnak, aki az ertd t képviseli. Öné a szó. Köszönöm szépen, jó napot, Ferhostat úr. Az Egyesült Királyságnak óriási kereskedelmi deficite van az EU-val, az EU-nak szüksége van a piacainkra, rengeteg több millió EU-s munkahely függ a brit piactól, a brit gazdaság ugyanakkora, mint az Európai Unió 20 legkisebb gazdasága együtt. Hogyan tudja megmagyarázni az több millió EU-s dolgozónak, hogy azért vesztették el az állásukat, mert ebben a épületben a föderalista eszmék uralkodnak. És ennek alapján a gazdasági konfliktusokat kezdeményeznek. Nem lenne a szabadkereskedelmi megállapodás az Európai Unió érdekében az Egyesült Királysággal. Eh, legyünk mindannyian értelmesek, és eh, figyeljünk a polgáraink érdekében, és nem pedig az Európai Uniós projekt érdekében. Eh, lehet, hogy nem értenek velem egyet, egyik kollégájuk mondta. Az Egyesült Királyság parlamentje már most is olyan törvényeket fogadott el, amelyek a dolgozók jogai szempontjából magasabb szintek, mint az Európai Uniós szabályok, és ezekhez tartjuk is magunkat a jövőben is. Az Európai Unió több mint 133 milliárdos vagyont halmozott fel. Önök szerint ennek mekkora részét kell gyakorlatilag egy válláshoz hasonló osztozkodás során visszafizetni? Önök is tudják, hogy bármilyen megállapodás, amit az Európai Parlament fogad el, az elutasításra fog kerülni. Tehát bármilyen megállapodás, amit az Európai Parlament eléhoznak, az elutasításra fog kerülni a parlament részéről. Tehát igazán mi szeretnénk a szabad, független boldogságot elérni. Thank you. Köszönöm szépen. Akkor most megadnám a szót Dominik Martin úrnak, aki az INF képviseletében kap szót. Merci, Madame le Président. Köszönöm, elnök asszony és köszönöm a koordinátor úrnak is. Félek, azért félek, mert eh, eh, elég kemény szavak hangzanak el, hogy katasztrófa, a Egyesült Királyság számára e, ez az egész bizonyos felmérések szerint e, hiba volt, e, hogyha újra szavazhatnának, máshogy szavaznának. Valószínűleg más közvéleményekkel ismerkedtek önök meg, mint én, és más elemzéseket olvastak. Ami pedig a foglalkoztatás és szociális ügyeket illeti, önök és sokan azt szeretnék, azt kívánják, hogy hogy úgy tegyünk, mintha semmi nem változott volna, és meg kell tartani a, az egyenlő bánásmódot, úgy, ahogy az most van, mintha Európán kívül, az Európai Unión kívül nem létezne élet, mintha ezen az unión kívül nem lenne jövő kedves kollégák, hadd emlékeztessek, hogy ezen a bolygón van néhány tucat olyan ország, 27-nél mindenképpen több, akik, amelyek az Európai Unión e, kívül élnek. Egyébként a Schengeni zónán belül is vannak olyanok, amelyek nem tartoznak az Európai Unióhoz. E, tehát e, koordinátor úr, hadd hívjam csak fel a figyelmét Svájcra, amely ugyan kicsi ország, de elég jól el van. És nem tudom, uram. Persze, persze. Persze mondhatja, ah, hogy eh, Ön mondta, hogy a Lisszaboni szerződés, eh, és különösen az emberi az a jogok eh, kartája, amely ahhoz tartozik, megalkot egy jogi keretet, amelynek része az 50-es cikk is, és ez komplikálja az életünket, és nekünk a e, foglalkoztatottak jogait kell biztosítanunk, e, fel kell lépni a dömping ellen, illetve az igazságtalan elbocsátások e, ellen, hogyha a ez az ön ide, öntől való idézet 2009-ből, amikor ön szociális dömpinggel fenyegetett, illetve azzal, hogy elárasztják Európát a kívülről érke a e, keleti munkavállalók. Nos, október 3-án 2009-ben a második ír szavazás után ön, és még mindig önt idézem, majd csodálatos nap van Európa számára. Ez egy új jövő első napja, egy egyesült erős Európa jövőjéjé, és az Európai Unió képes lesz arra, hogy megoldja a nagy problémákat, például a pénzügyi válságot, hatékonyan, koherensen. 2009-ben, egy évvel 2008 után ön felülvizsgálta a véleményét és azt is mondta, hogy egy hangon fogunk majd megszólalni a világba, és azt a választ fogjuk adni, amit a polgárok várnak. Kicsit hasonlítsa már össze ezt a két gondolatot, amit kifejtett. A demokrácia szót ön gyakran csócsája, ugyanakkor egy picivel egy eh, évvel ezelőtt, eh, picivel több mint egy évvel ezelőtt, több mint 18 millió brit polgár azt mondta, hogy nem. Ebben a tárgyaló teremben ön valaha felidézi azt a gondolatot, hogy egy nép saját maga sorsa felől rendelkezhessen? Eh, Én tehát több mérsékeltséget és több alázatot kérnék öntől, koordinátor úr. Köszönöm. Thank you. Uh, köszönöm szépen. Még mindig heten vannak a felszólalók listáján, illetve azok, akik kérdéseket szeretnének feltenni Ferhofstadt úrnak. Majd visszatérünk még erre. Én úgy gondolom, hogy most itt az ideje, hogy Ferhostat úr elkezdjen válaszolni, illetve reagálni a mondottakra, és néhány dolgot tisztázzon, adjon nekünk még néhány információt, és majd, hogyha lesz rég rá idő, akkor visszatérünk a kérdésekre. Köszönöm. A legutolsó megjegyzéssel kezdem, amely a 18 millióról szól. Nos, 45 millióan vannak azok, akik vagy igent mondtak, vagy nem mondtak semmit, lehet számolgatni, de a matematika az az így működik, tehát 18 millióan mondták azt, hogy lépjünk ki, és 45 millióan eh, pedig vagy azt mondták, hogy ne lépjünk ki, vagy nem mondtak semmit. Erről persze vitatkozhatunk, eh, vagy beszélhetünk sokat, de egyébként én eh, tiszteletben tartom a brit lakosság véleményét, így döntöttek, ezt figyelembe kell venni, ezt tiszteletbe kell tartani, és ehm, és, és a szavazás értelmezése pedig egy másik kérdés. Fincs úr, ön meglepett engem, mert ön azt mondta, hogy mint hogyha mi, mi löktük volna ki a briteket. Nem, ez nem igaz. Ők döntöttek úgy, hogy kilépnek az Európai Unióból. Ez az ő szuverén döntésük ön, mint hogyha azt mondaná, hogy nem veszik figyelembe ezt, meg azt, meg más dolgokat, és nem veszik figyelembe, hogy mik az Európai Unió gazdasági következményei. Nem mi e, löktük ki őket, ez az ő döntésük volt. Az, hogy jó döntés vagy nem, az pedig nem rám tartozik, nem nekem kell ezt megítélnem és én csak nézem a font árfolyamát, és látom az inflációs számokat, és azt is látom, hogy eh, egyes politikai pártoknak kétségei ébredtek a gazdasági következményekkel kapcsolatban. De az önök felelőssége és a mi felelősségünk az Európai Unióban, hogy milyen körülmények között zajlik ez mind le. És akkor most a, az EPP és a szocialisták és demokraták felszólalós, felszólalásaira is reagálni, különösen Káza úr véleményére. Nos, a polgárok jogaival kapcsolatos javaslattal az a probléma, legalábbis a mi véleményünk szerint, nem annyira az, hogy a letelepedett státusz az csökkenti a jogok számát, vagy szélességét. Az a, az a letelepedett státusz az a jelenlegi jogokat nagyjából lefedi. Talán egy nagy kivétellel a családegyesítés, ahol egy nagy különbség van a status képest, tehát ettől eltérne az, ami, amit a britek jövőbeni jogoknak elképzelnek, azzal, hogy bevezetik ezt a letelepedett státuszt. A, az igazi probléma azzal van, hogy hogy kell ezt megszerezni. Meg kell szerezni ugyanis. Kérelmezni kell, lesz egy eljárás, fizetni is kell, hatalmas administratív teherrel jár, és családtagonként kell ezt megcsinálni, tehát eh, én eh, nem lehet majd a britek szerint eh, letelepedett státuszt kérni az egész családnak. Kérek én magamnak, a feleség kér magának, és a gyerekeknek is külön kell. Tehát csökkenti a családegyesítési jogokat, a többi jog az nagyjából adott. Igazándiból tehát az eljárással van gondunk. A mi javaslatunk az az, hogy mi tudjuk, hogy kik azok az EU polgárok, akik Nagy-Britanniában élnek most, egyszerűen garantáljuk nekik a jövőre nézve is a jogokat. Ez egy másik megközelítés. Három millióan élnek ott, mondják ők, és akkor ezek adjanak be egyéni kérelmeket, még csak nem is családit, hanem egyéni kérelmeket, és aztán bizonyítsák ezt meg azt. Ez a nagy különbség, a nézetkülönbség köztünk, amikor amikor a britekkel beszélek, akkor többször azt mondják, hogy de eh, hát amiről beszél, azt a letelepedett státusz tartalmazza. Hát persze, hogy tartalmazza, 90%-át tartalmazza. Most megvan nekik, viszont a jövőben kérniük kell, kérelmezniük kell. Tehát próbálom elmagyarázni, hogy mi a nagy probléma, A szociáldemokraták koordinátora pedig azt mondta, hogy a az Európai Bíróság esetjogát fenn kell tartani és tiszteletben kell tartani, és ahogy azt már mondtam, nekünk nem tetszik az, hogy bizonyítani kell, hogy valaki két vagy három vagy öt éve él Nagy-Britanniában. Most ugyanis ez nem probléma, nem kérdéses a jelenlegi szabályok alapján. McIntyre asszony, eh, Enrique eh, beszéltek a B-tervről. Én onnan indulok ki, hogy tárgyalnunk kell, és meg kell oldani. És nyilván felkészülünk arra is, hogyha ez nem valósul meg, nem következik be, vagy hogyha a tárgyalások eh, lyukra futnak. De nem ebből indulunk ki. abból a feltételezésből indulunk ki, hogy koordinált módon eh, el lehet érni egy alapmegállapodást erről az új eh, kapcsolatrendszerről, de valóban eh, valóban fel kell tenni a kérdést, hogy van-e előrelépés, elegendő előrelépés a kilépési megállapodásról, mert a szerződés valóban tartalmazza a kilépés lehetőségét, és a szerződés azt mondja, hogy az új kapcsolatokat is rendezni kell, tehát eh, kell, hogy legyen az elvről egy megállapodás. Az új, az új partnerség is körvonalazódnia kell Ehm, és ahogy McIntyre hogy is tudja, a parlament már erről állást is foglalt, mi vagyunk az egyetlen intézmény, mi azt mondtuk, hogy egy társulási megállapodás lenne a legjobb formája az új partnerségnek, az új kapcsolatrendszernek, mert egy, egy ilyen társulási megállapodás az nem csak a kereskedelemről és a gazdaságról szól, hanem egy sor más kérdést is lefed. Lehet kulturális együttműködés, kutatási együttműködés, védelmi együttműködés, külügyi együttműködés, stb. Anderson asszony Észak-Írországgal kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy Könnyű beszélni Észak-Írországról, a megoldást megtalálni nehéz. Mi nem akarunk határt, nem akarunk e, e, szigorúbb határintézkedéseket, és nem akarunk egy hard bordert. E, Nagyjából ezt, ez, ebben foglalom össze a mi céljainkat. Nem zárunk ki semmit, de az elmúlt hetekben én azt mondtam, hogy ne keltsünk olyan benyomást, mint hogyha léteznének láthatatlan határok. Ha láthatatlan, akkor nincs határ, nem? Én egy olyan ország én a Magrét hazájából, Magrét hazájából ö, ö, érkezem, ugye ismerik azt a, azt a híres festményt, hogy ceci ne pas une pipe, ez nem pipa, szürrealizmus, ugye a festmény. Van határ, nincs határ látható vagy nem látható. Hogyha nem látható, akkor valójában nincs. Különben nincs értelme. volt, volt olyan időszak az európai történelemben, amikor nem voltak határok. A 18. században Göte Olaszországba utazott, mások is Olaszországba, amikor utaztak, nem állították meg őket semmilyen határon, nem kellett útlevelet mutatni, nem is létezett ilyesmi. Volt tehát már olyan európai kontinens, ahol nem voltak határok, ez nem új dolog, a határok a 19. században keletkeztek, e, akkor hoztuk a határokat létre, e, és akkor kezdtünk el kialakítani az administratív terhet és kiadni okmányokat, ekkor keletkeztek a határok, nem tudom, most ezt miért idéltem fel, de valószínűleg azért, hogy a határ számomra határ, egy olyan határ, ami pedig nem határ, e, az az egy Magritte festményhez hasonlítható leginkább, e, és nem pedig politikai valóság, de valóban nem egy könnyen megoldható kérdésről van szó, e, és nem vagyok százszerzeléki biztos, hogy egyébként engem nem győzött meg a brit kormány e, javaslata. Nem, abszolút nem, ezt megmondom őszintén. Tehát ezen is többet kell dolgozni, és jobb képzelőerőre van szükség hogy találjunk megoldást, én tehát nagyon óvatos vagyok. Ami pedig a Ránki asszony a megállapodásnak három része van, ugye? Van a, a pénzügyi rendezés, a határ, illetve az emberek jogai, a polgárok jogai. A parlament álláspontja végig, végig az volt, hogy mi a polgárok jogairól akarunk megállapodni, és amikor a polgárok jogaival megállapodtunk, az lesz a megállapodás. Hogy aztán az majd csak akkor válik hatályos, amikor a kilépés is hatályba lép, azt majd nekünk jóvá kell hagyni egyébként. 2019 elején ennek a parlamentnek igen kell mondani, hogy csak akkor lesz megállapodás. Tehát csak akkor lehet ez a megállapodás. De azzal egyetértek önnel, hogy nem lehet ezt így elkülöníteni formálisan, de a gyakorlatban mégis el lehet különíteni. Tehát, hogyha van egy ilyen megállapodás, akkor biztonságot tudunk adni a polgároknak már ma amennyiben erre képesek vagyunk, és ne várjunk 2019 márciusáig, addig nem tudunk mondani önöknek semmit. Ez nem helyen való. Amennyiben a kilépési megállapodás szépen alakul, és van megállapodás a polgárok jogairól, akkor ezt jelentsük be, akkor is, hogyha formálisan az egész nem lesz érvényes egészen addig, amíg 2019 márciusában a parlament ehhez jóvágyását adja, akkor lesz hivatalosan elfogadva. De szerintem ez egy kulcsfontosságú dolog, és ezt már én többször ki is fejtettem azoknak, mozgalmaknak, csoportoknak, amelyek létrejöttek Nagy-Britanniában és itt is, hogy nekünk ez a célunk, a lehető leggyorsabban akarunk jogbiztonságot adni a polgároknak, még akkor is, hogyha a formális jóváhagyás az 2019-ben következik be a parlament részéről, és meg kell őrizni az EU 27-ek összhangját, Ez nem az én feladatom. Fontos, hogy a, az igaz, hogy a parlament egy szerepet játszik. E, mi azonban ideológiai e, különbségek kell felől közelítjük meg a dolgot, a tagállamok, a tanács pedig nemzetállami szinten. A Brexitnek egy pozitív e, járuléka van, az Európai Unió az Európai Unió egységét eh, egy pozitívumként jeleníti meg. És a közvélemény ezt így is látja. Eh, nőtt a bizalom az Európai Unió iránt, az európai projekt iránt. Az én eh, véleményem az az, hogy ez nagyobb egységet hozott létre, mint bármilyen közlemény tudott volna, vagy bármilyen fellépés, vagy intézmény tudott volna a múltban. Remélem az optimizmusom folytatható. Ezek lettek volna a főbb reakcióim. Fantasztikus. Ez azt jelenti, hogy folytathatjuk a további felszólalókkal, akik még nem kerültek sorra. Először Tomás Mann úrnak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy itt van eh, Ferhostat úr. Ön nagyon érdekes mindig eh, vitatkozni, nem szokott unalmas lenni, hanem nagyon dinamikusan eh, kezel minden dolgot, és remélem, hogy így is fog majd a tárgyalásokon is eljárni. Nagyon sokat igyekezett azon, hogy minden áron tudjunk, tovább tudjunk lépni, és ez az én hazám Németország számára is fontos. A szociális védelem a mi szakbizottságunk számára a legfontosabb, és nagyon sok információt kaptunk, például a lengyelektől, Úgyhogy és, és az ő ügyükben eh, a Brexit igen nagy, fontos szerepet játszik. Nagyon fontos, hogy nagyon fontos volt, hogy elmehessenek oda Nagy-Britanniába, fontos volt a szerepük, segítségként lehet érdekelni azt, amit Nagy-Britanniában tettek. A többi országban már nem is fontos, nem is, nem is foglalkozom. Nagyon fontos tehát, hogy teljesen világos pozíciót alakítsunk ki azoknak az embereknek a számára, akik a kontinensről oda mentek dolgozni. Aztán a kiküldetési irányelv, illetve az észak-írországi Írország közötti határon dolgozók. Ugye ott a, azt tudjuk, hogy minden nap 25-30 ezer ember van, aki ingázik a két ország között, és a határ túloldalán dolgozik. De hogyha az egyik része ennek az egységnek az EU-ból kilép, akkor itt teljesen kontrollálatlan helyzet alakulhat ki, és erre nagyon-nagyon kell vigyáznunk. És ez nem csak gazdasági kérdés, hanem a béke folyamat kérdése is. Tehát a korábbi kibírhatatlan helyzet, hogy ott háború indul el a határon, ez semmiképpen nem térhet vissza. Aztán az Európai Parlament szerepéről kicsit többet kellene mondani. Azt tudjuk, hogy az irányító bizottság milyen fontos szerepet játszik. Jó lenne, hogyha ez a nyilvánosság számára is kiderülne, ha elmondanánk, hogy mit tettünk, ha elmondanánk, hogy most mit teszünk, az emberek meg vannak zavarodva ugye azt is, az is kérdéses, hogy Davis marad-e a beszélgető partnerük. A britek részéről nálunk viszont egyértelmű, hogy bármilyen fogja végigvinni a tárgyalásokat, úgyhogy ez is nagyon biztató. Köszönöm szépen, hogy ilyen jelentős munkát végez a parlament részéről, a szakbizottságunk részéről, ezt mindenki nagyra tartja. Anyát. Köszönöm, Mandó. Anyát! Szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy kettő percben korlátozza a felépését. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm Ferosnak úr, hogy eljött. Én West Midlands vidéket képviselem, 6 millió körüli lakos Anglia közepén. Az ő érdekeik nem jelennek meg eh, az eh, Egyesült Királyság eh, kormányának programjában. Mi egy gyártásra foglalkozó térség van, a kormány azonban a pénzügyekkel foglalkozik. Nálunk nagyon fontos a felsőoktatás, ez a kormánynak nem olyan fontos. Bennünket nem képvisel az Egyesült Királyság kormánya, a leg, világ egyik legsokszínűbb vidéke vagyunk és ez nem fontos az Egyesült Királyság Tóri kormányának. Tehát nagyon kevés olyan hivatalos tárgyalópartner van ezen az oldalon, mint jó magam, ezért föltenem azt a kérdést, hogy van-e bármi az önvéleménye szerint az Egyesült Királyság tárgyalási megközelítésében, amely tükrözné az Egyesült Királyság regionális sokszínűségét. Van-e bármi, amivel ön találkozott a brit kormány magatartásában, ami arra utalna, hogy regionális szemléletük akár nyomokban is lenne, vagy pedig teljes mértékben is kizárólag egy monoton, monolitikus, lényegében köz, London központú, Whitehall központú mentalitással találkozik. Köszönöm. Basír adom meg a szót. Kedves kollégák, először is szeretnék köszönet mondani a felszállásáért. A félelemről beszélünk a dolgozók jogainak sérüléséről, ez azonban félrevezető. A Brexitet nem szabad lehetőségként tekinteni a dolgozók jogainak csökkentésére hazánkban hagyományosan messze Brüsszel előtt járunk ezekben az ügyekben, és úgy gondolom, hogy ez így is marad. Az Egyesült Királyság vezető szerepet, vezető szerepet tölt be az Európában, igazából a kontinensnek kell tőlünk tanulnia, például a nőkkel és a kisebbségekkel való méltányos bánásmód terén a munkahely világ, a munkavilágában ha valóban az lesz, eh, amit, a brit, eh, amit az Európai Unió bürokratái szeretnének elérni, nos, úgy gondolom, hogy a brit polgároknak enélkül eh, jobb lesz a sorsuk. Igen, ez rövid volt. Köszönöm szépen. Ransajtjéra azt neked meg a szót. Köszönöm, elnök asszony és köszönöm eh, a koordinátor úrnak eh, az előadását, ismertette a munkamódszereit, köszönjük, és eh, azt is, hogy megjeleníti az Európai Parlamentet ebben a Brexit tárgyalásban. Néha hajlamosak vagyunk erről megfeledkezni. Egy kérdésem van, mi Ugye most dolgozunk a kiküldött munkavállalók dossziéval kapcsolatban is, és szeretnénk, hogyha ez az irányelv felülvizsgálatra kerülne. Nagyon sokan egyesítjük az erőnket annak érdekében, hogy ezt a felülvizsgálatot előmozdítsuk. Ön el tudnál mondani, hogy ezt eh, hogyan veszi majd figyelembe, ahogy eh, Tomasz Mann is beszélt itt a lengyelekről, a lengyelek eh, ugye nagy számban élnek Nagy-Britanniában, de azt is tudjuk, hogy britek is élnek más európai országokban, akár nagy tömegben is, nagy csoportban is, és természetesen szükség van rájuk is. Köszönjük, Parasarki asszony. Jana. Uh, Köszönöm szépen, Gi, ezt a előadást. Szeretnék két dolgot tisztázni. Először a polgárok jogairól lesz szó, bár tudjuk, hogy Európában léteznek állampolgársággal nem rendelkező emberek is, például Lettországban és Észtországban, a, és az ő problémájukat is kezelni kell, mert hogyha nevükben nem tárgyalunk, akkor a jövőjük nem néz ki túlságosan fényesen. A másik pedig a munkával kapcsolatban azt mondtad, hogy van munkacsoport, van irányítócsoport, és a kulturális bizottság egyébként, talán mindenki tudja, hogy felállított egy ellenőrző bizottságot, egy monitoring bizottságot is, de amikor ezt megtettük, akkor nem igazán értettük, hogy hogy folyik majd az együttműködés a monitoring csoportokkal, hiszen abból már rengeteg van elszaporodtak, mint a gombák eső után. Köszönöm, Jánna. Junger asszonyi a szó utolsó felszólalóként. Köszönöm szépen, köszönöm Gi az elmondottakat, és miután mindenki feltette a kérdését, nekem még két kérdésem maradt. Van sok brit kollégánk, aki azt mondja, hogy a munkavállalói jogok szintje sokkal jobb az e- Egyesült Királyságban, mint az Európai Unióban. Akkor esetleg mi csatlakozhatnánk az Egyesült Királysághoz, nem? Hogy nálunk is jó, jók legyenek. Um, minden esetre, ah, ha jól értem, akkor a szociális eh, kérdésekben eh, pontosan a brit kormány volt az, aki minden előrelépést eh, blokkolt, bár a holland kormány is eléggé élen járt ebben a dolgok, dologban. Aztán Morán Sátyié asszony is említette a kiküldetési irányelvet, együtt dolgozunk ezen a dokumentumon, és egyébként a társadalombiztosítás koordinálásáról szóló új javaslatokon is. Hogyha októberben készítünk egy állásfoglalási indítványt az Európai Parlament részére, amiben a polgárok jogainak fontossága is szerepelni fog, akkor ezzel a két dokumentummal hogy fogunk tovább dolgozni? hiszen a, akkor még ezek a két nagyon, ez, ez a két nagyon fontos dokumentum nem kerül lezárásra. Hadd válaszoljak gyorsan erre az utolsó kérdésre, mert Morán Sárti asszony kérdése és Jungerius kollégia kérdése itt összefügg. A kiküldetési irányelv nem része a kilépési megállapodásnak. Mi nem akarunk ezen belül olyan megállapodásra jutni, amely a az önök munkáját, be, az önök munkájába belezavarna az új jövőbeni helyzet kidolgozását, megzavarná. Úgyhogy ez nem lesz meg, mert akkor később sokkal nehezebb lesz majd megváltoztatni a helyzetet. Úgyhogy ez a kiküldetés irányát nem is lesz része a kilépési megállapodásnak. Ez része lesz annak a, azoknak a témáknak, amelyek európai szinten először el kell, hogy dőljenek, aztán pedig a jövőbeni kapcsolat kitárgyalásakor merülnek majd megint föl majd akkor, tehát nem a kilépési megállapodás megtárgyalásánál. Na most a határ mentén dolgozók helyzete viszont olyan kérdés, amelyek kapcsolatban a briteknek a kilépési megállapodás során kell hogy állást foglalniuk, hiszen közvetlen hatása van a, az ott élőkre. Jelenleg még nem alakítottak ki semmiféle álláspontot ebben az ügyben. A biztosítás koordinációjáról pedig azt tudom mondani, amit már egyébként amelyet egyébként bevezetőben is említettem, hogy ezek, illetve a felhalmozott jogok rendszere szintén nem szabad, hogy sérüljön, nem szabad, hogy megakadjon a kilépés miatt. Úgyhogy ez az a három dolog, amit, amit fontos tisztázni, hogy ezzel kapcsolatban ne legyen semmiféle félreértés. Tehát a kiküldetési irányelv nem fog egyelőre asztalra kerülni. Aztán Jana a bizottságok szerepéről beszélt. Megkülönböztetjük azokat a témákat, amelyek a kilépésre vonatkoznak, Ebből a szempontból nagyon aktívan dolgozik velünk együtt a Libe és a Júri Szakbizottság is. És egyébként az irányító, a Brexit irányító bizottság felkéri őket erre, és egyébként meg Reszle asszony, valamint Joao Tvide kolléga, akik a költségvetés, illetve a költségvetés ellenőrzési bizottság vezetői, ők pedig a pénzügyi tárgyalásokhoz fognak hozzájárulni. A jövőben is lesznek majd ilyen felkérések, de Például azt nem ösztönözzük most, hogy a közlekedés már is kezdenek tárgyalni a légi közlekedés helyzetéről, vagy, vagy az Oktatási Bizottság arról, vagy a Kulturális Bizottság arról, hogy az Erasmusnak milyen legyen jövőben a helyzete. Azért nem, mert ezek a kérdések mind a második fázishoz tartoznak. És a sorrendiséget be kell tartani. Most a kilépési megállapodás kockáit rakjuk össze, és a szakbizottsági elnökök bizottságával, illetve értekezletével is tárgyalásban vagyok, és ő, nekik mindig is elviszem a híreket természetesen ez az önök bizottságához is eljutatja majd a szükséges információt. Tehát ezért vonunk be néhány bizottságot a munkába, míg másokat nem. Mert nem fogunk minden témáról most tárgyalást kezdeni. Most az, hogy a kereskedelmi kapcsolatok most hogy alakuljanak, ez még túlságosan korai lenne, szóval elnézést, még nem tartunk ott. még csak a kilépési megállapodás kitárgyalásánál tartunk, tehát nem akarom, hogy a Bárnyé úr és a tanács, ugye hál' Istennek a három intézmény legalább ebben az esetben egyetért, nem nagyon szokott ez előfordulni, de Barnyé úr és a tanács is egyetért abban, hogy a sorrendiséget be kell tartani. Először a kilépésről kell tárgyalni, és hogyha ennek megfelelő előrelépését tapasztaljuk, nem szükséges befejezni, de ha az előrelépés jelentős, akkor lehet elkezdeni a különböző témákról specifikusan eltárgyalni, és majd akkor Természetesen kikérem az, a szakbizottságok tanácsát arról, hogy az Erasmus, a kereskedelem, a légiközlekedés és egy sor más ügy véleményük szerint hogy nézzen ki. Védelem, minden, bármi témát felvethetünk, mindegyikre sorra fog, sor fog kerülni, de nem most és az, a szakbizottsági elnökök értekezletén is nagyon sokszor kérdeznek, hogy mikor kezdjük már el a munkát, mindig azt kell nekik mondanom, hogy nem. Először az ír-északír határkérdését kell megtárgyalnunk, és egy sor ezzel kapcsolatos témát. a Buzek úr urat ITRÉ, az itréből meghívtam erre a, ebbe a munkacsoportba, hiszen az Euratom szerepel már a tárgyalási témák körében. Úgyhogy erről ennyit tudok marad, mondani. Basir úr, hát nagyon szomorú, hogy elhagyják a szociális jogok kérdését, és hogy szegény Európát egyedül hagyják a jogaiért folytatott harcban. Nem valami szolidáris dolog ez szegény európai munkavállalókkal szemben. De ez elég személyes jellegű megjegyzés volt. Mann úr és Simon úr kérdésére válaszolva, igen, Davis úrral beszélünk, Mélyasszonynal egyébként én nagyon szoros kapcsolatban voltam, a skót kormányal is beszélek, regionális kérdésekben is tárgyalok, de még Soha nem találkoztam ilyen sok íremberrel életemben, mint a Brexit tárgyalások megnyitása után, úgyhogy nagyon nagy szakértője leszek az ír, északír kérdésnek. De természetesen a tárgyalások a Brexitért felelős miniszteri szinteken folynak én igyekszem minél aktívabb kapcsolatban lenni mindenki mással is, nem csak a konkrét tárgyalókkal. És hát meg kell, hogy mondjam, hogy nem mindig a londoniak a legrosszabbak. Mert vannak olyanok, akik nem egészen értenek egyet a Brexit-tel, csak azért, hogy eh, kicsit egyetértsek azzal, amit, a, a, amit Londonról mondanak, bár itt a London most politikai értelemben használom. Ennyit szerettem volna mondani. Nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőséget adtak nekem arra, hogy eljöhessek önökhöz. Köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen. Gi, biztos vagyok benne, hogy hát sajnos mivel a tárgyalások nagyon hamar nem fognak véget érni, még nagyon sokszor fogunk önnel találkozni a szakbizottságunk ülésein. Mi, minden jót, sok szerencsét! Uh, I would suggest to proceed because we Kedves kollégáim, megállapodtunk abban, hogy folytassuk az ülést, mert uh, már most is késésben vagyunk. Can we proceed, please? Can I... Folytathatjuk? Kérnek mindenkit, hogy foglalja el a helyét. egy olyan tanulmány bemutatása kerül sor, amely az önkéntes munka, a gyakornoki munka különböző kérdései foglalkozik. A Policy Department kérésére készült ez, eh, eh, el ez a kutatás eredmény. Giacomo Prodolino a szerzője eh, az anyagnak, és meg is adom neki a szót. Thank you for the invitation. Köszönöm szépen a meghívást. Terence Horvath vagyok, és egy Rómában székelő kutatóintézetet képviselek. Szeretnék köszönetet mondani valamennyi kollégának, eh, akik a kutatási eh, csoport munkáját vezették többek közt. Nagyon eh, érdekes témakör ez részben azért, mert az iskolából a munka való átlépés egyre egyre jobban elnyúló szakasz, egyre bonyolultabb válik, és a munkáltatók nagyon gyakran olyan fiatalokat keresnek, a már van tapasztalata. És eh, gyakran formál a kérdés, hogy hogy lehet ezt a tapasztalatot megszerezni, és nyilván az egyrészt az önkéntes munka, másrészt pedig a gyakornoki munkavállalás a másik eh, lehetőség ennek a, a tapasztalatnak a megszerzése, ugyanakkor a szakmai gyakorlati képzés, amely a munkahelyen folyik, azt eh, gyakran előnynek látják magukkal foglalkoztatók, munkaadók, mert pontosan arra tudják kiképezni eh, a fiatalokat, amire, amilyen munkavállalókra nekik szükségük van. Konkrét gyakorlati készségekről van szó tehát, amelyre tényleg szükség van. Hmm. A tanulmány <clears throat> azzal foglalkozik, hogy kik vesznek részt ebben a programokban, milyen eredménnyel, eh, milyen eh, kihívások jelentkeznek ezen a szinten, annak érdekében, hogy el tudjuk dönteni, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy a résztvevők számára is pozitív eredmény legyen ezeknek a képzési, gyakornoki, önkéntesi programoknak. Általánosan szeretnék beszélni, de később bizonyos részletekre is rátérek majd. Nos, a kutatás tulajdonképpen a már rendelkezésre álló kutatási anyagoknak az összefoglalása az Európai Unión belül, és igyekeztünk az egész EU-t lefedni, miközben e, odafigyeltünk arra is, hogy néhány kiemelt országban milyen eredményeket e, tettek le korábbi kutatók az asztalra, hogyha ezt mi hasznosnak vagy érdekesnek találtuk, és ezen kívül természetesen a kulcsfontosságú szerepe betöltő érintettekkel folytattunk interjúkat, meghallgatásokat is. Nagyon sok úgymond kísérleti jellegű tapasztalatot szereztünk így. Ezért először is meg kellett fogalmaznunk azt, hogy, hogy pontosan mik is ezek a kifejezések, definíciót kellett keresnünk a apprenticeship, a szakmai gyakorlati képzés fogalmára. Ez tulajdonképpen egy olyan <clears throat> modalitás, amelyben a munkahely és az iskola közötti váltakozó tanulásról van szó, olyan módon, hogy valamiféle kvalifikációt nyernek a szakmai gyakorlatban résztvevők, de nagyon változatos ez nagyon változik az, hogy különböző országokban mit jelentenek, mit neveznek e, e, a hagyományos magyar szóval tanonci, e, vagy inas e, képzés alatt, e, régi szavakat használva. Az apprenticeship fogalomra igazániból nincs közös definíció. Az önkéntes munka, a volunteer ugyancsak hasonló Eh, hiszen az önkéntes problémákat eh, idéz föl, hiszen az önkéntes munka nagyon sok mindent lefed, nem csak olyan tevékenységeket, amelyekből tanul eh, a résztvevő, hanem más tevékenységeket is. Nyilván nagyon sok kutatót és döntéshozót foglalkoztatja ez a kérdés, hogy jelen pillanatban hányan vesznek részt ezekben a programokban, szakmai gyakorlati képzésben, gyakorlati munkában, önkéntesi tevékenységekben, és nagyon nehéz is erre konkrét számot találni egy adott pillanatban. A beszélésünk szerint 2-4 millió ember vehet részt ilyen programokban, de ez bizony egy beszélés csak. Ugyanakkor nyilván ez összefügg a gazdaság állapotával, hiszen a foglalkoztatók, a munkadók cégek, cégek gyakorlatilag, és az, hogy hány ember képeznek, az attól függ, hogy hány emberre van szükségük az adott gazdasági helyzetben. Nyilván ez kihat egyrészt a fiatalok részvételére, másrészt a munkadók részvételére. Az EU-s adatokat figyelembe véve azt látjuk, hogy egy adott pillanatban kb. 4-6 millió ember ö, ö, vehet részt a gyakornoki ö, munkában de úgy nagyon nagy különbségek vannak e, ezeknek a programoknak az időbeli hosszában. Vannak fiatalok, akik kb. másfél millióan vannak e, ezen belül, de fontos, hogy nehéz megmondani pontosan, hogy hány embert érintenek ezek a programok. Összességben azt akarjuk elmondani, hogy lényegében azt látjuk, hogy maga a jelenség ez igen lényeges dolog, nagyon nagy számú fiatal életében jelent fontos dolgot egy-egy ilyen program, hiszen ennek révén tudnak a tanulás világába, a munka világába átsorolni. A szakmai gyakorlatok sikeraránya általában igen magas. Ez nem túl meglepő, hiszen a munkaadók gyakran jelentős összegeket fektetnek be azokba a programokba, amelyekkel gyakorlathoz juttatják a leendő alkalmazataikat, tehát érdekük az, hogy a program sikeres legyen, a fiatalok meg is szerzik ezeket a készségeket, és akkor természetesen a cégek alkalmazni is akarják ezeket a fiatalokat. Ez indokolja tehát ezt a viszonylag magas sikerányt, de a lemorzsolódás probléma itt is azért, bizonyos országokban főleg, és ezekben az országokban általában nagyon kemény munkát folytatnak annak érdekében, hogy meghatározzák, hogy a gyakornoki, hogy pontosan a szakmai gyakorlatot biztosít a képzési programokban, miért olyan kivetesen magas a lemosódás aránya, talán azért, mert nehéz a programot elsajátítani, elvégezni, de az is előfordul, hogy azért szállnak ki a programból, mert időközben más munkát találnak. Minden esetre nagyon sok országban ezt egy sikeres modalitásnak látják, arra, hogy a fiatalok hogy is tudnak a tanulás az iskola világából átlépni a munkavilágába. A munkahelyen tanulhatnak oly módon, hogy már egy informális kapcsolat van a leendő munkavállaló és a leendő munkaadó között a tanulás biztosítására, a gyakorlati tanulás biztosítására. Ami a gyakornoki munkát, az internshipet illeti. Nagyon sok különböző gyakornoki program létezik. Különböző kurzusokat említhetünk, az egyetemek nagyon gyakran bevonják a hallgatóikat valamiféle gyakornoki programba, Ez például jelentheti azt is, hogy egy adott személyt eh, próbaidőre vesznek föl, megnézni, hogy, hogy be tud-e illeszkedni, alkalmazkodni tud-e a munkahelyi környezetéhez. Eh, gyakran az is előfordul, hogy olyan gyakornoki eh, pozícióról van szó, amely nem jár semmiféle tanulással, semmiféle szervezett oktatással, kurzussal, és igazániból ezeknek a gyakornoki programoknak a jellegére nem nagyon tudunk semmit, azt se tudjuk, hogy ezek állandó vagy határozatlan idejű foglalkoztatáshoz vezetnek-e. De összegségében azok, akik ilyen programokban részt vesznek, általában nagyra becsülik, értékelik mind a hálózatépítői lehetőségeket, mind pedig az elsajátett készségeket, hiszen azt látjuk, hogy akik részt vesznek ilyen gyakornoki programokban, azok értékelik mindazt, amit tanultak vagy szereztek ennek kapcsán, amivel gazdagodtak. Az önkéntesi programokról talán még kevesebbet tudunk, nem tudjuk, hogy az önkéntesi munkában az emberek milyen készségeket tanulnak, sajátítanak el, de az biztos, hogy a fiatalok ilyen módon tudják igazolni azt, hogy olyan helyzetekben, helyzeteket éltek meg, amelyben, amelyekben felelősséget vállaltak, és ennek önmagának óriási értéke van. Ahogy említettem korábban, a helyzet összességében pozitív, de vannak kihívások, ezeket mindenki jól ismeri, mind a magánszemélyek, mind a szervezetek, megpróbálnak ezekkel a hiányosságokkal valamilyen módon dűlőre jutni. Az egyik az például, hogy e, nem csak arról van ez szó, hogy olcsó munkaerőhöz jutunk így a rendesen alkalmazott, e, e, teljes mértékben felnőttként megfizetett munkavállalók helyett. Ezen kívül nyilván ez kockázatokkal is jár. Vannak olyan aggályok, hogy az a képzés, amit nyújtanak, az, az valóban megfelelő-e, illetve valóban azok jutnak be a jó minőségi gyakornoki programokba, akik, akiknek be kellene jutni a készségei, képességeik alapján. Nagyon sok kormányzati program foglalkozik ezekkel, ezért nagyon nehéz igazolni azt, hogy valóban fönnállna az a helyzet, hogy a gyakornoki programokkal lényegében csak a rendes foglalkoztatást akarják megkerülni, olcsóbb munkahelyet, biztosít, munkahelyet, munkavállalókat biztosítva a vállalkozók számára. Nehéz ezt megfogni. Ami Eh, a szakmai gyakorlati képzést, az apprenticeship-et illeti erről nem tudunk sokat kormányzati szinten sem. Nem tudjuk, hogy milyen eh, tanulási lehetőségeket biztosítanak ezek a programok, nem tudjuk, hogy milyen feltételekkel foglalkoztatják ezeket a fiatalokat, és így tovább. Tehát eh, itt még kevesebbet tudunk, hogy mi is folyik ezekben a programokban, de az tény, hogy nagyon sokan értékelik ezeket a programokat, eh, pozitív, eh, pozitív eh, tapasztalat a számunkra. Ami pedig az önkéntesi programokat illeti, the skills which are actually being acquired through, through volunteering. say whilst um, ehm, az biztos, hogy az önkéntesség szociálisan egy eredményes és értékes tevékenység, E, valóban segíti az embereknek az átállását az iskoláról a valós életre, de nem tudjuk, hogy az önkéntes munka kapcsán milyen készségeket sajátítanak el konkrétan az önkéntes munkát vállalók. Olyan terület, ahol ez, ahol nyilván sokkal több információt kell e, még gyűjtenünk. Átugrok néhány diát. Tehát Hogyan tudjuk a pozitívumokat tovább fejleszteni ezekben a programokban? Nagyon sok minősítő rendszer létezik Európában, aminek ez lenne a célja. Hogy megpróbálnak bizonyos minimális követelményeket meghatározni, hogy ezek a programok valóban értéket generáljanak mindazok számára, akik részt vesznek ezekben a programokban. Ugyanakkor például a szakmai gyakorlati képzési programok keretében még mindig vannak nyitott kérdések az a kapcsolatban, hogy kell-e foglalkoztatási szerződés, vagy nem kell foglalkoztatási szerződés, kapjon-e fizetést, vagy ne. Mi legyen az a minimum képzés, amit biztosítani kell. Ezek nagyon lezáratlan kérdések, és nagyon nagy az eltérés Európa szerte. a különböző rendszerekben egészen mások az elvárások. És hogyha gyorsan vetünk egy pillantást eh, eh, a gyakornoki munkára, vagy az önkéntes munkára is, nagyjából ugyanez a helyzet. Eh, sokan elismerik azt, hogy képzésnek kell történnie, tehát valamilyen módon akreditálni kell ezeket a programokat, de nagyon keveset tudunk arról például, hogy mi a méltányos javadalmazás egy gyakornoki foglalkoztatás esetén. És hát ugye ezzel kapcsolatban nagyon sok kérdés fölmerül, hogyha ha nem jó fizetik ezt, akkor, akkor, akkor nem fordul elő, hogy olyan emberek vesznek csak részt ebben a programban, akik meg tudják magnak engedni anyagilag, hogy kis pénzért eh, dolgozzanak. Tehát érdemes lehet egy politikát eh, megfogalmazni, eh, de egyelőre a definíciók sem világosak. Jó lehet a különböző szervezetek próbálkoznak ezzel, de az biztos, hogy egyre inkább pozitívumnak, eh, pozitív dologként tekintik a eh, gyakornoki munkát, a szakmai gyakorlati képzést, az önkéntes munkát a felek, mert úgy látják, hogy ez tanulási lehetőséget eh, jelent, amellett, hogy a résztvevők pénzt is kapnak a tevékenységükért, és olyan készségeket sajátítanak el, amelyek valóban hasznosak a piacon de nagyon sok kérdés merül fel. Nem szeretnénk, hogyha például a szakmai gyakorlati programok beragadnának a hagyományos szakipari területekre, szektorokba. Nyilván gyakran kis és középvállalkozások nyújtanak ilyen programokat, és az Európai Unió jövője egyre inkább a kis és közés vállalkozásokon múlik, ugye gyakran a magas minőséget teremtő szektorokban nagy igény van azokra a fiatalokra, akik, akik részt tudnak venni ilyen szakmai gyakorlati programokban, és el tudják sajtani a magas minőségi munkát. De kérdések egész halmaza merül fel. Valóban tanulnak ezek a fiatalok, valóban jobb minőségű tudását, sajátítás folyik-e, E, a szociális partnerek e, együttműködése során képesek-e e, a mércét elég magasra emelni. Úgy gondolom, hogy a gyakornoki programok tekintetében ugyancsak van lehetőség arra, hogy a kormányzati úgymond szabályozás jobb legyen, hogy ne csak olcsó munkaerőt jelentsenek a programok részvevői, hanem nyerjenek is a részvevők ezzel személyesen, és nagyon sok ügy, nagyon sok kérdés, ami ezzel kapcsolatban, tos, kapcsolatban hozható még, ahogy említettem. Kérdés például ezeknek a programoknak a finanszírozása, hogyha sok esetben gyakornoki munkák, munkarészevői nem keresnek pénzt, akkor sokan nem tudnak részen ezekben a programokban, és így nem a megfelelő emberek jutnak föltétlenül ilyen tanulási lehetőséghez nem tudnak így tulajdonképpen a fiatalok megfelelő anyagi háttér nélkül eh, bekopogni és benyitni azokon az ajtókon, amelyek a munka eh, világába vezetnék be őket. Ezzel együtt fontos eh, lépcsőt jelentenek ezek a programok sokak számára. És lehet, hogy valamilyen módon akreditálni kellene azt a tanulási folyamatot, ami itt úgymond folyik. És így tulajdonképpen a program elvégzése eh, fejében egyfajta jutalomhoz jutnának a részvevők. Nos, én kutató vagyok, úgyhogy meglepő lenne, nem mondanám azt, hogy további kutatásokra van szükség. Jelen pillanatban mindezek a kérdések rendkívül sok vitát váltanak ki az Európai Unióban az, a, a fiatalok munkaerőpiaci helyzete mindig sok problémával jellemezhető, nagyon sok kihívással kell szembenézniük, és ezek a programok fontos lehetőségeket biztosítanak arra, hogy a fiatalok bizonyos sajtókon bejussanak, és olyan konkrét, fontos alkalmazhatósági készségekre tegyenek szert, amelyek mind most, mind a jövőben szolgálatokra, hasznokra lesznek majd. Európa egészét tekintve nagyon sok különböző tevékenység folyik, és ahogy említettem, ez tulajdonképpen egy eh, kísérletezésnek tekinthető, és ebből láthatjuk azt, hogy mi, eh, mi működik jól és nem olyan jó különböző kontextusokban. Tehát úgy gondolom, hogy eh, mindenképpen érdemes minél többet megtudnunk ezekről a programokról, és ezt a tudást valamilyen módon visszacsatlakoztatni azokba a minőségi minősítési rendszerekbe, amelyek jelen pillanatban vannak kidolgozás alatt. Ezzel le is zárnám a felszólásomat, és szeretném megköszönni a figyelmüket. Eh, itt a link, amely a jelentés elérhetővé teszi önök számára, és az e-mail címeket is feltüntettük, hogyha a szerzőkkel szeretnének kapcsolatba lépni. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak bennünket. Elnök, köszönöm szépen a munkáját és a bemutatóját, amely prezentációját. Most pedig rátérnék akkor a frakciókra, a koordinátorok, a frakció koordinátorok felszólalásai következnek, eh, eh, megjegyzéseikkel, kérdéseikkel látom, hogy a néppárt részéről nincs senki, szocialisták részéről Pável úr. Köszönjük a munkáját és az előadást, nagyon érdekes adatokat hallottunk. Én eh, szeretnék néhány kérdést feltenni a képzettségek, a kvalifikációk elismeréséről. Ön azt mondta, hogy a tagállamokban különböző megközelítések vannak. Meg tudna nevezni néhány jól működő gyakorlatot, hogy hogyan működik a képzettségek, a végzettségek elismerése, és hogyan lehet ezeket az elismeréseket aztán pozitívan felhasználni, legyen az a foglalkoztatói vagy a munkavállalói oldal. A másik kérdés pedig az az, hogy ezek a tanúsítványok, ezek tényleg segítenének-e az embereknek abban, hogy jobban, könnyebben munkát találjanak, vagy jobb minőségű munkát találjanak. És ami pedig az iskola elhagyást illeti, vagy a gyakornokot hagyást, gyakornokságot hagyást el tudná mondani, hogy ennek mi lehet az oka, illetve miért hagyják ott olyan sokan a munkaalapú oktatást, talán azért, mert alacsonyak a fizetések, vagy nincs is esetleg javadalmazás, vagy más jobb lehetőséget találtak, mondjuk egy igazi munkát. Ezt ugye a kutatónak teszem fel ezt a kérdést, illetve a azok, akik sem oktatásban, sem munkában nem vesznek részt, a nitek, azok hogyan lehetnének rávehetők arra, hogy elfogadják a három lehetőség valamelyikét, és így a munkaerőpiacon a képességeiket, készségeiket fejleszék Alde részéről következik. Madam Chair, thank you for your presentation and study. I have a couple of questions. Köszönöm szépen. El. Jabajova asszony. A kérdésem talán filozófikus lesz, és lehet, hogy további kutatást igényel. Konkrét példák hiányoznak nekem, konkrét projektek, konkrét tervek, amelyek működnek. Tehát, ha őszinték akarunk lenni, konkrét dolgokat kéne látnunk, még hogyha csak annyit is akár, hogy mi a legjobb gyakorlat, legrosszabb gyakorlat az egyes tagállamokban, valami konkrétumot szeretnénk. Tehát, hogyha a kutatás során a konkrétumokat is találtak, az jó lenne. A második dolog az egy nagy kérdőjel, és lehet, hogy itt és nem politikai vitát akarok itt kelteni, lehet, hogy a, a, inkább filozófiai szempontból teszem fel ezt a kérdést. Tudom, hogy vannak e, e, az, hogy a, ugye az a kérdés arra vonatkozik, hogy a gyakornokot fizetni kell, vagy nem. Hogyha a definícióban egyetértünk, tehát az, hogy a tanonc és a gyakornoki foglalatosság az hasznos a tanulónak, és megkönnyíti az átmenetét a munkavilágába, akkor én alá el tudom fogadni azt, hogy ne kapjanak fizetést a tanoncok vagy gyakornokok. A költségeket térítsék, mert mondjuk ne ők fizessék már a, mondjuk az utazás költségeit, tehát a, a költségtérítés az, az rendben van, de nem feltétlenül kapnának fizetést, mert az ő nyereségük az, hogy tanulnak ön folytatott interjúkat az érdekeltekkel, gondolom, hogy itt a fiatalokról is szó van, van-e különbség a válaszok között attól függően, hogy fizet egy gyakornoki, vagy nem fizet egy gyakornoki állásról van szó, szóval ebből vonhatunk -e bizonyos következtetéseket, illetve vannak-e rendszer szintű visszaélések a gyakornoksággal, vagy tanoncrendszerrel kapcsolatban, mert ugye, hogyha nem fizetjük meg ezeket az embereket, akkor az lehetőséget ad a visszaélésekre. Van-e rendszer szintű visszaélés az önök tapasztalata szerint? Kicsit filozófiainak tűnik ez a kérdés, de ugye a célunk az, hogy segítsük a fiatalokat, azok elhelyezkedését, és hogyha az első lépésben nem kapnak fizetést, én azt önmagában el tudnám fogadni. From Gue, Mrs. Hintyot, Sili. Kicsiel e részéről következik. Sziriokitis úr, görögül fogok beszélni. Köszönöm, szeretném megköszönni a szakértőnek, aki különböző statisztikákkal látott el bennünket Itt szerintünk ez a helyzet visszavezethető a liberalizmusra, illetve a gazdasági válságra. Mi ezt kritizáljuk. És ez része annak a folyamatnak, ahol a jogokat felszámolják, eltűnnek munkahelyek és megszorítások következnek be. Számunkra hasznos az, hogy ez a kutatás beszél az új készségekről, illetve képzésekről, továbbképzésekről, de a trendek nem megnyugtatóak. A tanonc, illetve gyakornok kérdés körül. Statisztika azt mondja, hogy 3-4 millió ember van foglalkoztatva gyakornokként, és ez aggasztó, hogyha figyelembe vesszük azt is, hogy ezeket a tanoncokat, illetve gyakornokokat nem illetik meg munkavállalói jogok. És mindannyian tudnánk a tagállamainkból példát mondani arra, hogy ezeket a a tanonc, illetve gyakornoki helyeket ezekkel visszaélnek, és gyakorlatilag kihasználják ezeket a fiatalokat, olcsó munkaerőnek tartják őket. És még hogyha a fiatalok hasznosnak is tartják a gyakornokságot, ugye ennek az az értelme, hogy később egy jó munkahelyet találjanak, akkor éri meg, az áldozatot, de ehelyett, tehát ahelyett, hogy később munkahelyet kapnának, alapvetően ezt ellenük fordítják. A tagállamokban vannak olyan egyetemi végzettségű emberek, akik 500 euróért gyakornokként fo- ö, vannak foglalkoztatva, és ez a többi munkavállalónak a jogait is aláássa, illetve lefelé szorítja az ő fizetéseiket is. Ezeket az embereket kizsákmányolják, különösen akkor, hogyha a tagállam nem teremti meg a tanoncoknak vagy gyakornokoknak a megfelelő jogi keretet. Egy sor tagállamban nem is létezik ilyen keret. a rendszer lehetővé teszi, azt, illetve a rendszer oda vezet, hogy valójában a gyakornok és tanulcok nagy számban hagyják ott ezeket a pozíciókat. Van néhány kérdésem a kutatókhoz. Milyen mértékben tapasztalták azt a kutatás során, hogy egyes tagállamok olyan tanoncrendszerek irányába mozdulnak el, ahol, a, ahol vannak munkavállalói jogok. Tehát van-e elmozdulás egy olyan modell felé, amely eh, már-már a munkára emlékeztet. Látnak-e ilyen trendet egyáltalán bárhol az Európai Unióban? Köszönöm. És most pedig Mártán úr következik az ENF részéről. Köszönöm. Professor Euh, brièvement, moi j'ai déjà l'impression... Euh, köszönöm, professzor úr. Nekem az a meglátásom, hogy eh, itt már a, az összemosása ennek a három dolognak eh, problémás, mert három különböző dologról van szó. Eh, a, tanánc, a tanonc rendszer az valójában azt jelenti, hogy egy tudást kap egy fiatal. A kérdés az az, hogy 14 vagy 16 évesen engedélyezzük-e a tanoncok működését, illetve hogy milyen munkákat bízunk rá 14 vagy 16 évesen Franciaországban. 16 évesen egy tanonc egy sor dolgot nem tehet meg. Például Franciaországban a 16 éves vendéglátási tanonc nem szolgálhat ki alkoholt tehát egy, egy szakmát tanulnak. A gyakornokság nem erről szól. A gyakornokság az arról szól, hogy a már meglevő tudást felhasználják, és a valósághoz mérhetik a tudásukat egy cégen belül. Tehát egy gyakornok az már eleve idősebb, és neki már van egy végzettsége, tehát Na most az, hogy kapnak-e fizetést, 14 éves lehet, hogy megelégszik a zseppénzzel, de hogyha egy 25 éves gyakornokról van szó, aki már kiárta az egyetemet, neki azért már lehet olyan igény, hogy saját magát el akarja tartani. Ami pedig az önkéntességet illeti, ez bárki lehet, bármilyen, bármilyen felnőtt, lehet valaki önkéntes 18 évesen, 35 évesen, vagy 45 évesen. Az egyfajta szenvedélyből fakad, vagy arról szól, hogy valaki eh, valamilyen önkéntességi területen tapasztalatot akar eh, szerezni, eh, nem feltétlenül munkát keres, mondjuk olyan fiatalról van szó, akinek van jövedelme, és emellett önkénteskedik. Tehát három teljesen eltérő dolgot mosunk most itt össze, és teljesen más embereket érint ez a három dolog. Na, most ennek ellenére, amit mondott professzor úr, az érthető, a szabályok mások mindenhol. Franciaországban van szerződés, tanonszerződés, van gyakornoki szerződés, és az önkéntesekkel is gyakran aláíratnak egy olyan papírt, ami gyakorlatilag neki biztosítást nyújt baleset esetére de én értem, hogy a 27 országban nem ugyanúgy állnak ezekhez a dolgokhoz. Ön megerősíti ugye, hogy ezek a lehetőségek, még ha nem is ugyanazok az alanyai vagy a célközönsége nekik, mégis hatékony részei a munkaerőpiacnak, és valóban olyan e, utak, amelyeket érdemes fenntartani, e, ugyanakkor mégis három teljesen különböző és nem összehasonlítható dologról van szó. Köszönöm. Now... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy akkor most visszaadhatjuk a szót a szakértőknek, és megkérhetjük őket, hogy kommentáljanak, kommentálják a kérdéseket, illetve adjanak rájuk válaszokat. Köszönöm szépen igen, kemény kérdéseket tettek fel nekem. Nem vagyok benne biztos, hogy mindegyiküket meg tudom majd válaszolni, de minden tőlem telhetőt megteszek. A jó gyakornoki állás definíciója tényleg nem könnyű, illetve a legjobb gyakorlatokat nem könnyű megtalálni. Nehéz azokat a programokat megtalálni, amelyek valóban jó példát mutatnak de minden esetre, hogyha a szakmai gyakorlatra nézünk, akkor igazából a német megoldás az, ami a, a zsinórmértékként használható, de persze nem feltétlenül alkalmazható más országokban, ahol a munkaerőpiac struktúrája, vagy a különböző résztvevők közötti kapcsolat másképpen alakul. Minden esetre ez megérdemel egy kis mélyebb kutatást, és annak megállapítását, hogy egy bizonyos nemzeti kontextuson belül mik azok a legjobban bevált gyakorlatok, amelyeket érdemes kipróbálni. Aztán a tanúsítás, a tanúsítványok fontosak, mert a fiatalok nagyon kemény munkaerő piaccal találkoznak, és a, ha valaki gyakornoki állást vállal, az igen megnöveli a lehetőségeit, illetve nagyon sokat kap a ad a képzés terén, és persze, hogyha nagyon rövid ideig tart ez a gyakorlat, akkor az némely kérdést felvet arról, hogy hogy tudjuk ezt tanúsítani, illetve hogy milyen, mik ez az ezzel kapcsolatos költsége. Hogyha és, és egyébként ez az akkreditációs rendszereket is érintheti, úgyhogy nagyon óvatosan kell navigálnunk e- ezen a tengeren. Az iskola elhagyással kapcsolatban voltak tanulmányok, és általában úgy tűnik, hogy egészségügyi okok miatt hagyják abba a gyakornoki tevékenységet a tanulók, esetleg azért, mert terhesek lesznek, vagy azért, mert a követelményeknek nem tudnak megfelelni. De az olyan ö, eredmények is vannak, hogyha a gazdaság alacsonyabb fizetéssel ö, operáló szektoraiban vannak ezek a gyakornoki állások, akkor is akkor is, akkor is gyakran elhagyhatják ezeket az állásokat, mert tényleg csak nagyon kis különbséget jelent az ott kapott fizetés. De nagyok a különbségek az országok között. Vannak olyan országok, amik a kimaradás ellen nagyon aktívan harcolnak, és ezért meg is előzik ezeket. Van olyan hely, ahol a, az iskola elhagyás akár 70-80%-os is lehet, az emberek, a fiatalok megbánják, hogy belevágtak egy gyakorlatba, rájönnek, hogy nem nekik való, úgyhogy ez e, ettől is függ. Aztán az igényeket illetően, illetve a sem állással sem, nem rendelkező, sem e, tanuló helyen illetve oktatásban részt nem vevő emberek, foglalkoztatása szintén nem egészen egyértelmű. Szívesen foglalkoztatják azt, azokat, akik alkalmasak, akik megfelelnek az igényeiknek. Igazából ezen múlik, hogy ez a kategória hozzáfér-e a gyakornoki állásokhoz. Tehát persze érdemes róla elgondolkodni, hogy hogy lehet az ő helyzetüket javítani, illetve hogy a más hátrányos helyzetben lévő csoportok helyzetét hogy javíthatjuk. Aztán a második kérdéscsoport. Ez a tanulmány az Európai Uniós szinten létező gyakorlatokat nézte át, Egy másik tanulmány esetleg hozhatna konkrétabb példákat, ahogy egyik képviselőasszony eh, felvetette, és eh, mutathatna jó gyakorlatot. Aztán az, hogy fizetette a gyakorlat, gyakorlat vagy nem. Nem egyszerű ez a kérdés, hiszen hogyha fizetni kell, akkor előfordulhat, hogy kevesebb számú állás lesz így elérhető. Másfelől viszont hogyha nem fizetettek ezek az állások, akkor lesznek olyan csoportok, amelyeknek nem lesz hozzáférésük. Különösen akkor, hogyha olyan szektorokban jelennek meg ezek a lehetőségek, amelyek fővárosokban dolgoz, működnek, és amelyekkel kapcsolatban a magas lakhatási költségek és más probléma is föl tud majd merülni. Úgyhogy ugye látjuk, látjuk, hogy pontosan e, erről van szó néhány olyan helyen, ahol a megélhetési költségek szintje akadályozza meg a fiatalokat abban, hogy mm, részt vegyenek ilyen dolgokban. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden gyakornoki állás fizetős állás kell, hogy legyen, de hogyha találunk olyan mechanizmust, amely mégiscsak lehetővé teszi az elérést ezekhez, akkor és például bizonyos támogatások nyújtásával, akkor elképzelhető ezeknek a használatba vétele is. Igazából a, gyakor- a tanulmány nem talált visszaélésre utaló bizonyítékot. Nem tud nem, nem, nem látunk olyan adatot, ami a gyakornoki állásokkal való rendszerez, rendszer szintű visszaélésre utalna. Természetesen voltak eszigetelt esetek, de ö, egyébként nem jellemző. A, talán azért, mert eléggé ö, jól fejlett, begyakorolt e, rendszerek ezek, és ö, azért is, mert nagyon sokszor ezek a gyakornoki állások arra mennek ki, hogy végül állandó állássá váljanak. Nyilván vannak visszaélések, de a mi kutatásunkban nem bukkantak föl rendszer szintű visszaélésekre utaló jelek. A harmadik kérdés csoportra válaszolván, igen, a gazdasági válság behatás, kihatással volt a gyakornoki szakmai gyakorlat kérdésére is, hiszen a szakmai gyakorlat mindig valahol a jövővel függ össze, viszont hogyha az illető vállalat úgy gondolja, hogy nem nem érdemes ebbe befektetni, akkor nyilván az adott készségekkel kapcsolatban nem lesz túlságosan nagy számú ilyen állás. Úgyhogy ez arról is szól, hogy lesznek esetenként hullámvölgyek, amikor a munkaadók nem kínálnak túlságosan nagy számú gyakornoki állást. Tehát rendszeres, rendszeres nem látunk a különböző gyakornoki állásokkal kapcsolatban, a gyakornokok jogaival való visszaélésről szintén nem tudunk mutatni semmiféle bizonyítékot. És volt még egy olyan kérdés, hogy mennyire különbözőek, különböző egymástól, szóval mennyire különbözik egymástól ez a háromfajta dolog, de azért mindegyikük ben van valami közös, tehát mindegyikük arról szól, hogy a fiatalokat valamilyen módon be kell vezetni, át kell segíteni a munkavilágába, az iskolából a munkahelyre. És közben tapasztalatokkal, illetve foglalkoztathatósági készségekkel kell őket ellátni. Ebből a szempontból a három fajta tevékenység összefügg de természetesen nem egyformák. Nagyon sok fiatal önkéntesen dolgozik mindenféle különböző okokból, ahol talán még nem is arról van szó, hogy valaki munkaerőpiaci tapasztalatot szerezzen, hanem egyszerűen csak ö, lelkesedésből végze munkát. De ennek ellenére lesznek e- az önkénteseknek is munkaerőpiaci tapasztalatai, és nem is véletlen, hogy egy munkainterjú, egy állásinterjúban is megkérdezik, hogyha valaki már nem is dolgozott még, de van-e önkéntes munkavállalási tapasztalata, ami sok munkánál szintén értékesnek tekinthető. A kutatások tehát eléggé jó eredménnyel szolgálnak, illetve nagyobb, nagy területet lefednek a szakmai gyakorlatok terén, de az önkéntes munkáról nincs olyan sok tapasztalatunk. Remélem, hogy meg tudtam válaszolni minden feltett kérdést, és köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Olyan kérdések ezek, amelyekről továbbra is vita fog folyni a következő néhány hónapban és satotatok évben itt ebben a házban, mert igyekszünk módozatot találni arra, hogy hogy lehet a munkanélküliséget csökkenteni, és hogy lehet a vállalkozókat olyan tudással, felszerelt emberekkel összehozni, akiknek a tudására valóban szükségük van szemben azzal, ami eddig volt, hogy 20-30 évvel ezelőtti igényeket eddig ki az a tudás, amivel a fiatalok kilépnek a munkavilágába. Nos, most átérünk az utolsó napi pontra, ma délután. Ez pedig nem más, mint a bizottság beszámolója arról a munkáról, amelyet tegnap fejeztek be, ha jól értesültem. Az Európai Bizottság delegált eh, rendeletnek módosítására volt, van szó 2015-ös joganyagról, és megadom a szót eh, Szukovatosava asszonynak, hogy ezt a munkát bemutassa. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon szívesen beszámolok a harmadik módosításról, amely a 14.1-ben szerepel az Európai Szociális Alapról szóló Európai Parlamenti Tanácsi Rendeletben. Egyre inkább a költségvetési megközelítési eredményekre fókuszálunk, és igyekszünk inkább az eredményeket elérni, és nem az eljárásokra figyelünk annyira. Ez lehetővé teszi a kedvezményezetek gyorsabb kifizetését, az irányítatóságok gyorsabb kifizetését csökkentjük az administratív terheket a kedvezményezettek eh, eh, esetében. A 41-es, 11.1-es eh, cikk meghatározza bizonyos általány alapú egységeket, illetve általány költségeket, amelyeket a tagállamoknak kivizetnek mm, Ennek a cikknek nagyon sok vonatkozása van, és a tagállamok számára eh, a jogbiztonságot biztosítani kell. Eh, az Európai Bizottság nem fogja megkérdezni a módszer eh, alkalmazhatóságát a delegált aktus értelmében, mint hogy az egyszerűsített költségtételek és a módszertan egyéb vonatkozásait már a tagállamokkal sikerült két oldalú tárgyalásokban és illetve munkacsoportokban is megvitatni. A második előnye ennek a megoldásnak az az, hogy kevesebb auditra van szükség. Only to limit to verification of the így érdem, így az auditok sokkal inkább csak a projektek eredményére kell, hogy koncentráljanak, nem azok menetére. És így a tagállamoknak, a tagállami kormányoknak lehetősége van arra, hogy ugyanazokat az általányegységeket alkalmazzák-e, vagy pedig más eljárásokat használnak különböző eltérő fizetési módszerekkel. Van még egy előnye ennek a megoldásnak, az egyszerűsített eh, eh, egységköltségeket eh, a közbeszerzési jellegű ügyekben is lehet ebben alkalmazni. Ez már a harmadik módosítás, amelyet elfogadtunk 2015. július 9-e óta, és igyekszünk csak a függelékeket frissíteni a delegált aktus harmadik módosításában már szerepel az ezt az egyszerűsített eh, költségtétel SCO, eh, úgyhogy eh, nem kell visszatérni folyton a KH-hoz. Azóta a svéd és a francia táblázat változott. Az első módosító alkalmával öt új egységköltséget határozunk meg Csehország és kettő Belgium számára. A másik módosítóra tavaly októberben került sor, itt további költségáthányok meghatározásához került sor Csehország és egyéb országok Málta, Olaszország, Szlovákia, Németország és Hollandia számára. Ma a harmadik módosító valóban tegnap került az elfogadása. ez a Sérdeszek kérésére módosít bizonyos egység, költségeket, új egységköltségek kerültek meg határozásra Csehország, Máta, Olaszország, Szlovákia, Ausztrália, Litvánia, Lengyelország és Románia esetében, új általányok az meghatározásra Hollandia esetében a technikai segítségnyújtás szempontjából, ez egy újdonság, és végül az EU szinten most először alkalmazunk egyszerűsített költségopciós rendelkezéseket, még egyszer mondom, EU-s szinten. Részletekből belemébe a Svédországban minden költséget lefedünk, a minden működési költséget, korábban csak a szemzeti költségeket fették ezek le, és a e, részvevői juttatások szerepeltek benne korábban. A Csehországban három új egységköltséget kezdeményeztek, amelyek összefüggenek az ő beruházási igényeik sajátosságaival. Máltán egyszer, egyszerűsített lehetőséget biztosítunk a vállalkozók személyzetének külső vagy belső képzésére. Olaszországban három új költség átrendkére megadozása az oktatási célokra, három új az nyelvoktatási gyakornoki programokra, Eh, nemzetközi mobilitásával anélkül, illetve a regionális operatív programok, valamint eh, az ipari eh, célú PHD-s programok esetében kerül sor egységköltségek a Szlovákiában havi oktatási asszisztencia költsége került meghatározásra Hollandiában, még a technikai segítségnyújtásra határoznak meg általánytételt. Ausztriában korábban csak a tanárok fizetését lehetett így támogatni, most ez kiterjedtebbé vált Litvániában eh, négy új költség meghatározása a program eh, hosszántól függően Lengyelországban a transnacionális mobilitással kapcsolatos gyakorlati és munkatapasztalatszerzési programokra, Romániában pedig eh, havi foglalkoztatási költségek fedezésére határozunk meg költség általányokat, vagy bizonyos kategóriákból toboroznak munkavállalókat a cégek a program keretében. Nos, az EU-s szinten is, ahogy említettem, bevezettünk és célokat, egyszerűsített költségopciókat. Görögországra és Dániára nem sikerült pontos adatokat szereznünk. A, így gyakorlatilag az, a, a függelékekben összegszerűen is meghatározásra kerültek ezek. A kifizetésre évente két-háromszor kerül sor a tagállamok által meghatározott rendben. A tagállamok ezt a pénzt leívhatják a bizottságtól további bármiféle bizonyítása nélkül, csak azt kell igazolniuk, hogy az adott emberek az adott programba hoz csatlakoztak, regisztráltak, beiratkoztak azok elvégzésére. Ez biztosítja a tagállamok számára a lehető legegyszerűbb és rugalmasabb ügykezelést. Ez az első alkalom, hogy az Európai Uniós szinten teszünk javaslatot egyszerűsített költségopciók alkalmazására, és meggyőződésünk, hogy lesznek még lehetőségeink a jövőben is, a következő javaslatban is ilyeneket eh, javasolni a delegált rendelet érdemében, és bejelenthetem azt, hogy már most is eh, eh, nagy erővel dolgozunk a negyedik módosításon, ami következő néhány hónapban kerülhet az asztalra, Németországra, Ciprusra és Franciaországra vonatkozóan. Jelen pillanatban 13 tagállamot fedünk le az SCO-kkal. Ciprus csatlakozásával ez már 14-re nő ez a szám, és meggyőződésünk, hogy a delegált aktus elfogadása és az egyszerűsített költségtételek legyen az eh, általányalapú egység, vagy eh, eh, általány költség, mindenképpen hasznos, és az bizonyítja, hogy az egyszerűsítést el lehet érni. Az administratív terhet mind a tagállamok, mind a kedvezményezettek szempontjából lehet csökkenteni, és eddig a beszélések arra mutatnak az operatív programokon belül, azt mutatják, hogy 6,7 millió, tehát 6,7 milliárd euró ö, ö, elkötésében ö, sikerült alkalmazni ezt az egyszerűsített megoldást, és készen állunk a további módosítások kidolgozására is, amit a tagállamokkal sikerült mindent egyeztetni. Köszönöm szépen. Much. Obviously it Köszönöm szépen. Nyilván nagyon sok munka ez, eh, nagyon sok munkát kell az végezni, hogy a bonyolult munkát kell végezni az, hogy az egyszerűsített eljárásokat sikerüljön bevezetni, mind pénzügyi szempontból, mind pedig más szempontból. Ez azt is bizonyítja, hogy a szorosabb vagy mélyebb európai együttműködés mindenképpen eh, hasznára van minden tagállamnak. Ha van megjegyzése, kérdés, akkor szót adnék, ha nem, akkor megköszönöm a beszámolóját, és ezzel tulajdonképpen le is zárjuk a mai ülést. A következő napi rend, szerinti következő ülés az szeptember 28-án kerül megtartásra, és nyilván a napi rendet mindenki időben meg fogja kapni. Szép délután, szép estét mindenkinek!